Elkezdjük az ülést, és üdvözölni szeretném körünkben azt a gyakornoki csoportot, amely a Midel Beérise Zeitungból érkezett. Ismael Ertug úr meghívására üdvözöljük Önöket a bizottságunkban. Az újságírók a demokrácia jövője Üdvözöljük Önöket a közlekedési szakbizottságban. El is kezdjük a munkát. Hogyha nincs ellenvetés, akkor elfogadhatjuk a napi rendet. A február 19 a 20-ai ülések és a március 5 ai ülés jegyzőkönyvét is elfogadottnak tekinthetjük, hogyha nincs ellenvetés, az elnöknek ma nincsenek közleményei. Az első napi rendi pont következik. Jelentéstervezet a közösségben a légijáratok működtetésre vonatkozó közös szabályokról szóló 1008 per 2008 EK e rendele módosításáról szóló Európai Parlament és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról. Tapardák Klaudia jelentéstövő, itt van a bizottság is. Tapárdál asszonynak meg is adom a szót. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, mindenkit köszöntök. Először is a légi közlekedési ágazatnak minden jót kívánok, ez az ő világnapjuk, és aki ebben az ágazatban dolgozik, a legjobbakat kívánom. A pilóták garantálják a biztonságos közlekedést több millió utas számára és természetesen nekik is legjobbokat kell, hogy kívánjunk. Itt nem csak repülőgépek pilótáiról van szó, hanem űrhajós pilótákról is. És eltérek egy pragmatikus témára, az 1008 per 2008-as rendeletről szeretnék beszélni, és a kollégáknak köszönöm az összes módosítót. rajtam múlott volna, akkor ez az anyag sokkal egyszerűbb eh, lett volna, és könnyebben tudtunk volna haladni. A bizottság megpróbálta a technikai jellegű kérdéseket megoldani az EU-USA megállapodás kapcsán, és a bizottságtól nem volt eh, egyértelmű javaslatunk. Az Európai Parlament és egyéb érintetteket történő egyeztetések során számos más kérdés felmerült, Például a vet leasinggel kapcsolatos lehetőségek, illetve a foglalkoztatottak szociális jogai és a fogyasztók jogainak védelme az utasok jogainál. Tüzetes elemzés után, mint a megnézzük a javaslatokat, módosítókat, arra következtetésre jutottam, hogy itt két megközelítés él, ezek igen különböznek egymástól és ezeket a különböző politikai frakciók módosítói is tükrözik. A szociális kérdésekre vonatkozik néhány jelentve um, utasok jogaira, mások a jelentése összpontosított, mi szerint itt egy technikai jellegű kérdésről van szó, mely lehetővé tenné az EU-s szabályok összhangba hozatalát a nemzetközi egyezményekkel. Mint említettem, Hogyha az EU-USA megállapodás tükrén keresztül néznénk el, akkor ez megoldható lenne. A liberalizált vetlizinget eh, mindez lehetővé teszi 2007-től, és ez eh, már a mm, hivatkozó EU-s jogszabályok előtt megszületett. Ezt a javaslatot nagyon sok kolléga támogatja az Európai Parlamentben, és ezt figyelembe fogom venni, amikor megpróbáljuk ezt a technikai kérdést megoldani. Egy dolgot azonban szeretnék tisztázni. Fentartom az eredeti megközelítésemet, erre oda kell figyeljünk most is, mert a jövőben is, ennek a módosításnak negatív hatása lehet a közlekedési, illetve légi közlekedési ágazatra, különösen amikor a szociális standardokról és az utasok jogairól van szó. A jövőben nem csak szezonális leasingre kerül sor, hanem ez a tevékenység eh, állandósulhat is. És ez pedig ha az utasok biztonságát, a szolgáltatások minőségét, valamint a foglalkoztatottak jogait eh, is negatívan érintheti. Ha megnézzük az Európai Parlamentben a dinamikán, illetve az, hogy a bizottság nem igazán világos javaslatot dolgozott ki. Az eredeti megközelítésemen, át kellett, hogy gondoljam. Megpróbáltunk egy köztes utat megtalálni. A wet leasinggel kapcsolatos megállapodás, ha az általános közlekedési megállapodások részévé vált az Európai Unióban. Viszont, és szeretném ezt a bizottság érteni, nagyon fontos számunkra, hogy megvédjük a szociális jogokat, az utasok jogait. A végső kompromisszumnak foglalkoznia kell az EU-USA megállapodással, és annak ellenére, hogy az elején egy olyan európai jogalkotást szerettünk volna, amely jövőben lefedi a harmadik országokkal kötött megállapodásokat, anélkül, hogy az EU-ban ennek hatása lenne a légközlekedésre. Nagyon fontos kiállni az utasok biztonsága és a foglalkoztattak jogai mellett. Azt is biztosítanunk kell, hogy a jövőben ennek a rendeletnek e, teljes áttekintésére is sor kerüljön, és remélem, hogy erre az átdolgozása a közeljövőben sor kerülhet, nem csak a távolabbi jövőben. Az Európai Parlamentnek európai jogalkotást kell készíteni, mert nem tesz különbséget a tagországok között, illetve azon országok között, amelyekkel más megállapodásokat is kötöttünk. Egy stabil jogi keretre van szükségünk, amely eh, nem bizonytalanságot terem. Nagyon fontos kompromisszumot eh, kialakítani, az utasok és a foglalkoztatottak jogait nem szabad kompromisszum tárgyává tenni. Szóval nagyon fontos, hogy legyen elég rugalmasság azért, hogy a piacon az igényeknek meg tudjunk felelni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig megnyitom a vételt. Bár úr kap először szól. Köszönöm szépen, elnök asszony. Michel Gála. Elnézést kell kérnem Michel Gáler nevében, mert a néppárti frakció csoport eh, frakciódésen vesz részt Lyonban, Franciaországban. Véleményem szerint sok olyan módosítom van, amely eh, talán a legtöbb frakció, frakció számára elfogadható lesz, nevezetesen azok a módosítók, amelyek a eh, 2008 előtt aláírt szerződésekre vonatkoznak. A korábbi szakbizottsági vita már mutatta, hogy ezt a pragmatikus megközelítést a többség támogatja, és szeretnénk is ehhez tartani magunkat. A más, a többi módosító, különösen azok, amelyeket a jelentéstevő nyújtott be új elemek bevonására a preambulum bekezdésekben, ezeket tovább kell vitatnunk mert nem vagyunk benne biztosak, hogy ezek hozzáadott értéket jelentenek. De nyitottak vagyunk arra, hogy ezeket megvitassuk, annak érdekében, hogy olyan szavazásra kerülhessen sor, amely a lehető legnagyobb támogatást élvezi majd, vagy tudja tükrözni. E, ehhez a jövő héten, jövő hétfő délután találkozunk ellen az árnyék jelentéstevőkkel és jelentéstevőre. Köszönöm. Beaucoup, Monsieur Barr. Madame Foster, la parole est à vous. Yeah, thank, thank you, Chairman. Um, thank you. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony. Köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját. Úgy gondolom, hogy valóban sikerült ezt az anyagot túl bonyolítani. Valóban szükség volt egy technikai, szakmai jellegű eh, frissítésre, ez rendben is van, de olyan területekre merészkedtünk be, amelyek szerintem túl messze mennek, és nincs rájuk szükség, olyasmi vártatuk bele magunkat, amiben nem kellett volna. Mm, évtizedeken keresztül tapasztaltuk, hogy a wetleasing a teljes bérlet nem olyan megoldás, amely hosszú távon elsődleges eszközként jó működik. Ugye a British Airwaysnek van ezzel kapcsolatban sok tapasztalata, a saját flottájával gondjai voltak a cégnek, és általában a wet leasingre, a teljes bérletre nagyon jó okok kellenek, hogy legyenek ahhoz, hogy gazdaságilag értelmes választás legyen és nincs olyan bizonyíték, amely azt mutatná, hogy azok a légitársaságok, amelyek teljes bérletben e, tettek szert gépekre bárhonnan máshonnan, azok kockáztatnák akár az utasok biztonságát, akár a fogyasztói e, által lévezett szolgáltatás minőségét. Szeretném felvetni azt is, hogy természetesen mindannyian szeretnénk biztosítani azt, hogy megfelelő szociális szabályok érvényesülnek az Európai Unióban, a vállalataink betartják ezeket, de valami oknál fogva nem tudom, hogy miért van az a feltételezés, hogy a harmadik országból üzemeltetett szolgáltatások esetén valamiféle foglalkoztatásról van szó, hiszen gyakran azt látjuk, hogy az Európai Uniós Legitársaságokon dolgozó, az EU-ban dolgozó legénységnek gyakran gyengébbek a szociális jogai és a, az ellátásai sem szintűek, mint a harmadik országok által foglalkoztatottaké. A világszerte nagyon sok jó társaság van, úgyhogy Nincs azzal gondom, hogy erre hivatkozunk, de nem, egy, de nem hiszem, hogy az Európai Uniónak lenne a feladata az, hogy részletesen meghatározó munkadói, munkáltatói szerződéseket. Amikor egy légitársaság üzemeltetni kezd egy gépet, akkor általában egy, ide, egy ide, ideiglenes időszakra bérlik a gépet. Például a Katari légitársaság a módban biztosított teljes bérleti struktúrában gépeket legézetet együtt az Egyesült Királyságnak. De ilyenkor ugye ők maguk azok, akik, akik az ütemezést, a menetrend kialakítást eh, kialakítják, ők azok, akik betartják az Európai Uniós szabályokat, ugyanúgy, eh, mint eh, ha a saját, mint ha maga a brit légitársaság üzemelhette volna a gépeket. Tehát igazándiból arra nincs lehetőség, hogy a vetleasing keretében, teljes keretében harmadik országból használjon gépeket, és azokra valami már fogva ne vonatkozzanak az Európai Uniós rendelkezések. Erről mm. nincs példa. És Michael Gallerrel együtt én is azt gondolom, hogy jobb lenne, hogyha ez az anyag kicsit egyszerűbb lenne, nem törekedni túl sokra. Valóban egy szakmai tartalmi frissítésre van szükség, és jó lenne, hogyha lendíthetnénk is rajta egy kicsit. és nagyon jó munkát végzett, ez a munka nem fog leállni a lejelentéstől, és arra nem fog sor kerülni, hogy wetleasing keretében elárasztják majd a gépek harmadik országból Európát, hiszen ez mindig csak rövidtávú átmeneti megoldásnak minősülnek gazdaságilag. Bien sûr. Bilbao asszony. Gracias, presidenta. Buenos Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek. Szeretnék köszönetet mondani jelentéstevőnek a munkáért, amelyet elvégzett. Külön köszönet e, azért, hogy a bizottsági javaslattal kapcsolatban ilyen sok munkát végzett. E, az AD részéről mindig is azt mondtuk, hogy itt valóban szakmai javésről van szó, nem támogatjuk azt, hogy teljes mértékben megnyissuk a javaslatot. És ahogy már mondtuk néhány jelentéstevőnek, egyetértünk azzal, hogy hivatkozzunk kell azokra a megállapodásra, amelyeket 2008 előtt írtak alá, és ebben az értelemben több képviselő, több frakcióból be is nyújtott egy közösen aláírt módosítót. de úgy gondolom, hogy persze jó az, ha mondjuk, hogy a fogyasztók jogait akarjuk védeni, illetve a legényzet, a legénység, a személyzet jogait szeretnék védeni, ez teljesen rendben van. Ugyanakkor azon kívül, hogy mindig is a, a munkakörülményeket, illetve a fogyasztói jogokat igyekszünk védeni itt a parlamentben, ezzel együtt a versenyt is javítani szeretnénk, Eh, és eh, nyilván eh, a globalizálódó helyzetben erre is szükség van. De még egyszer mondom, itt technikai, műszaki, szakmai relegű kérdésről van szó. Hogyha viszont ehhez képest az egész Pandora szentszét föl szeretnénk nyitni, akkor döntsünk úgy, hogy, hogy, hogy ezt ki akarjuk bővíteni. De ha nem akarunk így dönteni, akkor viszont maradjunk a, a kéreteknél, és elemezzük a módosítókat, különösen a 2008 május esélye előtt, előtti szerződések tekintetében. Tehát nem, támogatjuk azt, nem támogatjuk azt, hogy teljesen megnyissuk a, a hatáját ennek az anyagnak, hogy ezt négy módosítót javasolja. Monsieur Dalunde, la parole est à vous. Köszönöm, Dalunde úr. Um, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a rendelet lehetővé teszi a légitársaságok számára, hogy harmadik országban is rom alá vett repülőgépeket személyzettel együtt tudjanak bérelni, hogyha mm, arra szükség van mhm. műszaki okból vagy létszámhiány miatt. A nemzetközi megállapodások az EU és harmadik ország között kell, hogy ezt szabályozzák. Fontos, hogy legyen némi rugalmasság a rendeletben, hosszú távon, fennáll annak a veszélye is, hogy korlátozás nélkül évek, leasing, teljes bérlet esetleg rontja a munkavállalók helyzetét. Az európai szociális és környezetvédelmi standardokat nem szabad, hogy lerontsa ez az új rendelet. Véleményem szerint a jelentés tervezet jó egyensúlyt teremt, a szükséges rugalmasság, illetve az alapvető EU értékek megőrzése között. Ezért Tabardel asszony jelentését támogatom. Köszönöm. Köszönöm. Az Európai Bizottságra nézek. Carlos. Permezsé úrnak adok szót, a DG Move képviseletében parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen, jó reggelt mindenkinek. A bizottság részéről üdvözöljük az erőfeszítéseket, amelyeket eh, Tapardel asszony, az előadó, illetve az árnyék előadók tesznek annak érdekében, hogy előre lépjünk. Mi kezdettől fogva egyértelművé tettük, hogy számunkra ennek a módosításnak az egyetlen célja az, hogy összhangba kerüljünk a nemzetközi kötelezettséggel, az EU-USA megállapodás kapcsán például biztosítani kell, hogy ne legyen ellentmondás eh, ezen megállapodás megállapodásban felvállalt kötelezettségeink és az EU jogszabályok között. Üdvözlöm az erőfeszítéseket, amelyek eddig történnek, szerintem a jó irányba haladunk. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. A jelentés tevő kapja vissza a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen kedves kollégák, köszönöm a bizottságnak is az észrevételeit. Valóban az árnyék előadókkal még megvitatjuk a kompromisszumos javaslatokat, a lehetőségeket a módosító indítványok kapcsán. Én értem, hogy a bizottság számára a legfontosabb az, hogy megoldjanak egy technikai problémát, a bizottság javaslatában ezt úgy tekintik, hogy ezt már teljesen tisztázták, de ezt hát a problémákkal konkrétan kell foglalkozni. Itt a parlamentben viszont mi úgy gondoljuk, hogy még megoldást kell találni egy problémára. Arról van szó, hogy a légi közlekedési ágazat számára a lehető legjobb megoldást találjuk meg. Ezt a technikai problémát nekünk is feladatunk megoldani. És ehhez még hagyd tegyem hozzá, hogy ez igaz, hogy minden jelentésben, amely a parlamentben készül, beszélünk a szociális jogokról, a fogyasztók jogairól, készültek jelentések a légiutasok jogairól, különböző közlekedési alágazatokban. Tehát itt valóban egy olyan, megint csak egy olyan jelentés készül, amiben ezt megemlítjük, ezeket a jogokat, annak érdekében, hogy garantálni lehessen az európai standardok, normák betartását. Ez, ez szokásos itt a parlamentben, minden más jelentésben is ez a helyzet. A szociális jogokat, a fogyasztók jogait, a légiutasok jogait megemlítjük hogyha fontosak számunkra ezek az értékek az Európai Unióban. És azért nem értem, hogy ebben az esetben ezt miért kellene kihagyni, nem, nem megemlíteni ezeket a jogokat, és ezt leszűkíteni egy technikai problémára gondolkozunk el azon, a mi érdekünk, az EU érdeke ez, az egész légi közlekedési ágazat, és a légi társaságoknak is érdeke is ez, akik végül is majd a teljes bérletről, a wetleasingről megkötik a megállapodásokat. Fontos eh, a megoldás az egész légi közlekedési ágazat fejlődése szempontjából, eh, de mellett nekünk eh, feladataink vannak, gondolni kell a szubszidiaritásra, a kereskedelmi jogokra, a légitársaságok vonatkozásában. Minden egyes légitársaságnak természetesen joga van szerződéseket kötni, de közben figyelembe kell vennie a munkavállalók jogait is. Tehát nekünk feladatunk az, hogy ha röviden is, de valahol említsük meg azt, hogy továbbra is éjségre szállunk a szociális jogok, a légiutasok jogai mellett, ahogyan ezt már mindig is korábban is megtettük. Ez egy vörös vonal, úgymond egy állandóság az összes jelentésünkben. Egyébként nyitott vagyok további kompromisszumok előtt. Fontos, hogy gyorsan megoldjuk ezt a problémát, de természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy kitartsunk az irányvonalunk mellett, amit mindig is követtünk itt a parlamentben. Madame Köszönöm szépen, Tapardel asszony, köszönöm megjegyzéseit. Emlékeztetnék arra, hogy a szavazás április 25-én lesz a szakbizottságban. Átérünk a vitára az alternatív üzemanyagokról, a bizottsággal, Egy olyan témáról van szó, amely nagyon fontos a szakbizottságunk számára, az Európai Unióban a fenntartható mobilitás szempontjából, és olyan okok miatt is, amelyeket környezeti okoknak nevezünk, és a levegő minőségét érintik, illetve az autógyártási jövőjét és versenyképességét, illetve a mobilitás zöld energiáit, az energiafogyasztást. Abban a megtiszteltetésben van részem, hogy a jelentéstevőnek, Izmer Ertug úrnak adom meg a szót, parancsoljon öné a szó. Yes, Mrs. Chairwoman, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is jó reggelt kívánok mindenkinek. Valóban, ahogy ön is említette, ez kulcsfontosságú eh, az európai mobilitás eh, szempontjából ez a kérdés hiszen eh, át kell állnunk új technológiákra. De azt is hozzá kell ehhez tennem, hogy mindazok, akik az előző ciklusban is itt voltak a parlamentben, tudják, hogy a bizottság egy csodás javaslatot terjesztett be 2013-as irányelv kapcsán, és ebben világos, mérhető célok voltak megfogalmazva mind a 28 tagállam számára. 800 ezer eh, elektromos töltőállomás szerepelt a célok között, ha jól emlékszem de a tanács és hát el kell ismernem, hogy az én hazám Németország is erőteljesen lobbizott, hogy tönkre tegyék, meg semmisítsék ezt a jogszabálytervezetet, és hát és ez sikerült is nekik. Végül, és én ezt bíráltam, a bizottság nagyon jól tudja, az utolsó Strasburgi ülés szakon megvitattuk már ezt a kérdést. Tehát ez a közlemény, amiről beszélünk, az alapvetően rendben van, de nem elég. Ez a közlemény megint csak arról szól, hogy mit tegyünk és hogyan, de ez nem egy jogalkotási javaslat dosszié. Tehát szükség van abszolút erre a jogszabályra, és az Európai Bizottságnak gondolkoznia kell egy felülvizsgálaton. Depri asszonyhoz és általában a bizottsághoz is több kérdést szeretnék intézni. Amikor olvastam ezt a bizottsági közleményt, akkor azt láttam, hogy vannak egyértelmű ellentmondások a bizottság számai, és például a német adatok között. Amikor a nemzeti szakpolitikai keretekből indulunk ki, akkor Németország 2015 végén 6000 nyilvános töltőállomásra kellett, hogy rendelkezzen. De amikor olvasom a bizottság közleményét, és hogyha megnézem ennek a forrását, ez az Alternatív Üzemanyag Megfigyelő Központ, ez a forrás, az szerint 35 ezer töltőállomásra lenne szükség Németországban. Ez nagy különbség a 6 ezer és a 35 ezer között. A kérdésem az, hogy ez hogyan lehetséges, és mi ennek a különbségnek az oka. A második kérdésem. Van-e valamilyen harmonizált módszertan a statisztikai adatok szempontjából, mert én nem láttam ilyet. A hozzászás a második részében azt kérdezném, hogy hogyan történik a finanszírozás. Mert ha nem tévedek, a közleményben az Európai Bizottság azt mondja, hogy 2025-ig 28 eh, milliárd euróra lesz eh, szükség a finanszírozáshoz, a kohéziós alapokból, illetve a Connecting Europe-a eh, összekapcsolt Európa eszközből de hát ez nem lehet sikeres anélkül, hogy a tagállamoktól is plusz forrásokat ne kérnénk ehhez. Mi európai szocialisták világos javaslatot tettünk, a kezdeményezésünk, hogy hozzunk létre egy Clean Mobility Fundot, egy tiszta mobilitás alapot, és ehhez 24 milliárd euró, millió euróra lenne szükség, plusz európai pénzek kellenek a finanszírozáshoz. Szerintem jó az, ami javaslatunk segíti a célok elérését. Tehát jelenleg ezek a kérdéseim, nem elég jó ez a közlemény, cselekvésre van szükség, és plusz forrás bevonásra a tagállamok részéről, mert sajnos a tagállamok lelassították ezt a folyamatot, és már összességében öt évet elvesztegettünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ertug úr. Most először Deli úr kapszol. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem én vagyok az elnök jelentéstevő, helyettesítem Szalini urat, aki nem tudott részt venni a mai ülésen, és fel fogom olvasni az ő feljegyzéseit. Szalini úr üdvözli a bizottsági közleményt, amelynek célja az alternatív um, üzemanyagok uh, struktúrájára vonatkozó uh, rendelet. A nemzeti terveket a tagországok bemutatták, különbségek vannak köztük, az ambíciókat uh, illetően az általános érzés az, hogy messze járunk az irányelben uh, rögzített céloktól, különösen ami az elektromos járműveket illeti, illetve a töltőállomásokat. Például 440 feltöltő állomást terveztek 2020-ig, a jelenlegi 40 ezret, a jelenlegi 118 ezer helyet, nagyon fontos beruházásokra van szükség az ilyen típusú infrastruktúrák erősítéséhez. Nagyon fontos komoly eszközöket, finanszírozást biztosítani a CEF, nagyon fontos szerepet játszik 600 milliót sikerült eddig mobilizálni, 60 projekt finanszírozására. Ezek a számadatok segítenek megérteni azt, hogy a CEF alapvető forrás, amelyet nem lehet csökkenteni a következő MFL-ben. A harmadik pont támogatjuk az Európai Bizottság megközelítését, amely egyértelmű kapcsolat teremt az alternatív üzemanyag infrastruktúrája és a 2020-as széndiokszid kibocsátási célok között alapvető jelentőségű az ilyen típusú infrastruktúra az alacsony széndiokszid kibocsátású járművekhez is, és ezekhez megfelelő töltőállomásokra van szükség. A jelentés tevője az árnyék jelentéstevő úgy érzi, hogy a bizottság tiszteletben tartja a semlegesség e, elvét. Itt számos alternatív üzemanyag érintett, nem csak az elektromosság, az LNG, CNG, hidrogén, stb. is. Várjuk a gyümölcsöző együttműködést a jelentéstevővel és a többi árnyék jelentéstevővel. Köszönöm, Deli úr, Domász Méker úr, parancsolja, nincs itt. Meissner asszony, parancsoljon. Merci beaucoup. Ja, ich möchte mich ganz herzlich Köszönöm szépen. Először a jelentéstevő munkáját. Legutóbbi alkalommal kéz a kézben dolgoztunk ennek jelentéstevőként, tehát támogatom a által megfogalmazottakat. Tudom, hogy nem lehet a törvény eltekintését elvégezni addig, amíg a megvalósítás le nem zárul, de alapvetően még ugye nem írunk 2020-22-t, 2018-ban járunk, éppen ezért nem tett javaslatot a bizottság átdolgozása. Csalódott vagyok amiatt, amit eddig sikerült megvalósítani, annak idején parlamentként ambiciózusabb időkeretekért küzdöttünk, például a tengerészeti ágazatban, az elengét már 2018-tól be lehet vezetni a nagy kikötőkben, viszont ebben valami más szerepel. Ez sajnálatos, és ehhez még az is hozzájárul, hogy Sokan beszélnek a kibocsátás nélküli szállításról, viszont az olajárak olyan alacsony szinten mozognak, hogy nagyon sok minden másról megfeledkeztünk. Azt gondolom, hogy amit ennek idején jól csináltunk, az az volt, hogy különböző technológiák irányában nyitottak maradtunk, néhányan azt mondják, hogy csak egy technológiára van szükség. Azt gondolom, hogy az én mobilitás a fejekben már megvan, legalábbis Németországban, de létezik az első, második és időközben már a harmadik generációs verzióban is. A különböző országoknak különböző lehetőségeik vannak, különböző forrásaik, éppen ezért a megközelítés az jó volt, hogy jöjjön létre egy infrastruktúra a különböző üzemanyag energiák szempontjából. Ezt e, finanszírozni is tudjuk a Connecting Europe facilitással. Különböző e, forrásaink vannak, kohéziós, kohéziós eszközök is, viszont ami a megvalósítást illeti, takadoznak a dolgok, ez e, csalódást okoz nekem. Tudom, nézzük a tyúk és a tojás esetét, ha csak az autókra gondolunk, nagyon sok ügyfél azt mondja, hogy nem vásárolok alternatív bizonyosan működő autót, egészen addig, amíg biztos lehetek benne, hogy ezekkel sokáig utazhatok. Ezek már léteznek, nem ismerik azonban őket, vagy nem hozzáférhetőek mindenütt. Azt gondolom, hogy fel kell gyorsítanunk a folyamatot ezen a területen, azért, hogy egy, hogy tisztább levegőt teremtsünk. Fontos ebben az irányban nyomást gyakorolni. Tudom, hogy az időkereteket nem lehet összefordítani. Tagországok uh, talán erre hivatkozhatnak ki, és én nem vagyok jogász. 2020-22 szerepeltek dátumként. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az alternatív energiák infrastruktúráját egyértelműben mozítsuk előre. Várom az együttműködést, és eltökélt vagyok mellett, hogy nyomást gyakoroljunk. Köszönöm szépen, Meissner asszony! Teller úr, parancsoljon! Nem láttam önt elnézést. Yeah. Itt vagyok. Yes, uh, um, thank you. Köszönöm, elnézést késtem kicsit. Ami a bizottsági intézkedési tervet illeti, az alternatív üzemanyagokra vonatkozó infrastruktúra kapcsán. Van egy általános megjegyzésem és néhány kérdésem. Először is egyetértek hogy további intézkedésekre van szükség az EU átmenetét meg ö, ö, ö, gyorsítani a nulla vagy legalábbis alacsony kibocsátású ö, ö, technológiák felé. Azonban hangsúlyoznám azt is, amit ö, kollégáim, más képviselők is elmondtak már, hogy ö, a bizottság nagyon ö, szerény intézkedési ö, csomagja egy meglehetősen ambiciózus jogalkotást foglal magába Using a transport expression. Ezért úgy gondolom, hogy ez a tanulmány, amelyet az elektromos mobilitás platform készített el, arra a következtetésre jut, hogy tulajdonképpen van már elég nyilvános töltőállomás az EU-ban, nem lehet hibáztatni az infrastruktúrát azért, hogy lassan nő az gépjárművek száma. A kérdés az, hogy a bizottság hogyan ítéli meg eh, az elektromos eh, járművek és a eh, töltőállomások infrastruktúrájának a növekedésének az összekapcsolását. És végül a technológiai semlegesség kérdése. A bizottság szeretné látni, hogyha gyorsabb lenne a fejlődés egyik vagy másik alternatív üzemanyag kapcsán, és hogyha igen, akkor indokolja meg, hogy miért. Köszönöm szépen, Teller úr. Lukasenszka asszony, parancsoljon. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Myślę, że... Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy dolog felől kétségünk sem lehet. Rendkívül fontos kérdés ez az alternatív üzemanyagok kérdése. Az én hazámban például nagyon nagy a légszennyezés, amit szeretnénk megszüntetni. Szeretnék néhány kérdést felvetni. Elég gyakran elhangzott már, hogy mi is a helyzet az infrastruktúrával. Ausztria Ausztriában 4000 töltőállomás van, Lengyelországban viszont csak 600. És igazából ebből csak 150 működik 100 osan És azt hiszem, hogy Lengyelország nem kivétel, hasonló vagy még rosszabb a helyzet több országban. Tehát, és még az infrastruktúra egyedül nem is elég. A fogyasztók kell, hogy akarják megvásárolni ezeket az autókat. És mikor lesz meg a fogyasztókban ez az akarat? Akkor, hogyha anyagilag ezt meg tudják engedni maguknak. Kelet-Európában egy elektromos autó megvásárlása az háromszor akkora, eh, az átlagbér háromszorosába kerül egy elektromos autó. Hogyha nem teszünk semmit, hogyha például nem úgy járunk el, mint Norvégia, akkor a fogyasztók nem eh, akarják majd megvásárolni az elektromos gépjárműveket. És eh, azután persze még eh, fel is kell tölt, tudni tölteni gyorsan ezeket az autókat, és nem elég, hogy 150 kilométert tehessenek meg vele. Az autóipar hoz is lenne mondani valóm az az akik gyártják ezeket az elektromos autókat. Százezerek dolgoznak számos országban az autóiparban. Ezért az autóiparral is kell kommunikálni az átmeneti időszakról, hiszen kell, hogy legyen egy ilyen átmeneti időszak hogy ne szűnjenek meg az átállás miatt munkahelyek. Tehát a kérdésem a bizottsághoz az, hogy hogyan lehet bíztatni a fogyasztókat, a, különösen azokat, akik anyagilag nem nagyon engedhetik meg maguknak, hogy elektromos autót vásároljanak, hogy ezt mégis megtegyék, és alternatív üzemanyaggal működő gépkocsit vásároljanak, mert csak az infrastruktúra fejlesztéssel nem érjük el a célokat. Köszönöm, asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt Eltug úrnak szeretném megköszönni mindazt, amit ehm, elénk tárt, amiről beszámolt. Nagyon fontos, hogy gyorsan, gyorsan cselekedjünk, mert le vagyunk maradva. Nem utolsó sorban azért, mert az ipar, most különösen a dízel botrány után e, még igazából nem lép fel kezdeményező és alternatív üzemanyagokkal üzemeltetett, van elektromos autók gyártásával kapcsolatban még sok a tennivaló, és már így is késésben vagyunk. Ezért is nagyon fontos, hogy most tényleg gyorsan cselekedjünk, ahogyan ezt Ertug úr is kéri. Egy kérdésem is lenne, a bizottsághoz intézném ezt. A bizottság közleményében az is az szer, szerepel, szerepel valamilyen, mivel kapcsolatban kérdésem lenne. A kolléganőm az előbb elmondta, hogy ösztönzőkre van szükség a felhasználók számára. Itt aktív, ad, például adóügyi ösztönzőkre gondol-e a bizottság? hogy az adózás oldaláról próbáljon valamilyen ösztönzőket eh, a fogyasztók számára biztosítani. A másik kérdés az átállás, eh, hogyha át kell állni, vagy átáll valaki egyik eh, járműről a másikra, legyen ez egy hibrid autó, akkor is különösen a városokban fontos, hogy ezt összönözzük, ezt az átállást, hiszen a városokban nagyon teljesen más a, még az infrastruktúra, és nagyon eltérő a helyzet délen például magasak jellemzően az épületek a városokban, a kicsik, tehát nem, még, még a városok sem egyformák, nem lehet egységes kezelni ezeket, hanem különbségeket kell tenni a városoknak nyújtott szolgáltatások tekintetében. Tehát milyen lépéseket terveznek a haladás érdekében. És még egy kérdés, az európai hálózatok kapcsán, és a költségvetés, a következő hosszú távú költségvetés kapcsán kérdezném a következőt. Itt felmerült az, hogy tegyünk javaslatot egy úgynevezett negyedik pillérre. A közlekedési infrastruktúra, a CEF, a Connecting Europe Facility, azután távközlés, ezek mellett a parlamentben folyik egy gondolkozás arról is, eh, hogy eh, a költségvetés eh, kapcsán is még egy újabb pillért létes hozzunk létre, de hát eddig még nem jutottunk el. Fontos lenne támogatni azt, ami a következtetésekben amire, amilyen következtetésre jutottunk például Németországban. Tehát jó lenne, hogyha megszületne a javaslat erre a negyedik pillére, aminek az lenne a célja, hogy kialakuljon a megfelelő, vagy javuljon az infrastruktúra, a töltőállomások, minden alternatív üzemanyaggal működő autószár, mert mindegy, hogy bioüzemanyaggal, vagy hidrogénnel, vagy bármivel is, vagy villamos árammal működjön-e. Azt gondolom, hogy Ertug úr tanulmánya rendkívül információ gazdag. Fontosnak tartom, hogy a különböző infrastruktúrák kompatibilisek legyenek, interoperibilábisak és semlegesek. Annak semmi értelme, hogy Lengyelországban egy rendszer érvényesül, Spanyolországban egy másik, Franciaországban egy harmadik, tehát nagyon fontos az, hogy együtt tudjanak élni ezek a rendszerek. Egyrészt a az anyagok esetében, másrészt pedig a különböző ö, konnektorok esetében is nagyon fontos, hogy ez megtörténjen. Köszönöm szépen, köszönöm Ajala Szender asszony. Van berg úr fog következni, és közben szeretném üdvözölni a vendégeket. Négy gimnazista van itt, a holland a holland néppárt hívta meg őket. Üdvözlöm Önöket itt a szakbizottságban. Hol is vannak? Hol a négy gimnazistön? Nem kell félni, tessék jelezni. Nagyon félénkek ezek a gimnazisták. Üdvözöljük Önöket itt a szakbizottságban. Van Millenberg úr, következik parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm ezeket a kedves szavakat, és valóban fontos a fiatalok jelenléte. Ami a témát illeti, alternatív üzemanyagok infrastruktúrája, mindenket köszönöm a bizottságnak a cselekvési tervet. Úgy gondolom, hogy ambiciózusaknak kell lennünk. Több kérdésre szeretnék visszatérni. A belső piaci szakbizottságban előadója vagyok ennek a témának, és ott a eh, fogyasztói jogokkal is eh, természetesen foglalkozunk, hiszen ahhoz, hogy ez eh, sikeresek legyenek ezek a szándékok, mindenek előtt a fogyasztók érdekében kell eljárnunk. Időközben az Európai Parlament honlapján az én jelentésem már elolvasható, hogyha egyet értenek, és ennek kapcsán egyetértek sok mindenben Ertug úrral. Nagyon fontos, hogy az alternatív üzemanyagok, akár elektromos autó, hidrogén autó, hogy ezeké a jövő ahhoz, hogy elérjük a párizsi megállapodás klíma céljait. Az infrastruktúrát ki kell építeni, hiszen itt jó infrastruktúra nélkül, hogy például fel lehessen tölteni gyorsan az elektromos autókat, nem tudjuk elérni azt, hogy a fogyasztó beruházzon fenntartható művekbe. Európai szintű cselekrésre van tehát szükség, nem szabad szem előtt évesztenünk a fogyasztókat. Például a töltőállomások hálózatáról tájékoztatni kell a fogyasztókat, hiszen valaki valahol el kell kerülni azt, hogy leálljon az autó valahol, és ott ne legyen töltőállomás. Tudni kell, hogy hol vannak ezek a töltőállomások. Azután tájékoztatni kell a fogyasztókat a költségekről, hogy ez transzparens legyen, és hozzáférhető legyen az információ. Ugye az árak egy ilyen a gépjármű esetében összehasonlítható a más üzemanyagokkal. Gondolkodik a bizottság arról, hogy egy implementing act, tehát egy végrehajtási rendeletet alkosson meg, és még némi magyarázatot ehhez kérnék. A következő kérdéskör a fizet fizetés módja. A távközlési szektorban ugye volt a roaming ügy hosszú évekig, és az interoperabilitás hiánya problémát okozott. Ezért az interoperabilitás itt a fizetés módozatok tekintetében rendkívül fontos. Szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy időközben tudtak-e már levonni következtetéseket, és ha igen, ezeket megosztaná velünk. Végül, ami az infrastruktúra kiépítésével kapcsolatos ambíciókat illeti, a finanszírozás kérdése. Ez történhet szubvenciókkal is, de természetesen kölcsönökkel is, hitelekből is. Itt van az új MFF, az új hosszú távú költségvetés. Kérdezem a bizottságtól, hogy mit terveznek azzal a konkrét kérdéssel kapcsolatban, hogy az MFF-ben hogyan tudják biztosítani az infrastruktúra kiépítésének a finanszírozását, egy Connecting Europe Facility 2.0 esetleg lehet a megoldás. Tehát a bizottság kérdez, kérem arra, hogy továbbra is maradjon ambiciózus, de ez vonatkozik a tagállamokra is, mert csak együtt tudunk sikertörténetet kovácsolni a fenntartható közlekedésből és miután speciális helyzetben vagyok, hogy előadó vagyok az IMCO jelentésnek is, fontos számomra ez itteni jelentés is. Köszönöm szépen. González asszony következik, parancsoljon. Muchas gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Frakciónk számára ez egy nagyon alapvető fontosságú vita. Úgy véljük, hogy sürgősen véghez kell vinni ezt a cselekvési tervet az alternatív üzemanyagok esetében, de figyeljünk egy valamire, nem minden alternatív üzemanyag egyforma, nem ugyanolyan környezeti, illetve szociális következményei vannak a különböző üzemanyagok használatának, bármennyire is mindegyiket alternatívnak hívjuk. Ott van például a földgáz. A földgázt ugye általában több ezer kilométerre visszük el a kitermelés helyétől egy csővezetéken keresztül, és általában a kitermelés helyén például nem tartják tiszteletben az emberi jogokat, úgyhogy ezt is figyelembe kell venni. Véleményünk szerint elengedhetetlen, hogy olyan üzemanyagokat válasszunk, amelyek alapvetően megújuló energiaforrásokból származnak, tehát ezt nevezük igazán alternatív üzemanyagnak, ahol valóban a, megújuló energiaforrásokról van szó, és az is nagyon fontos, hogy csökkenjen a széndiokszid kibocsítás. Nagyon fontos az is, hogy a városokban egyre inkább um, az elektromos áram felé haladjunk, de szerintem sok más dolgot is figyelembe kell venni. Beszélünk közlekedési módok, módokról. A vasút például egy nagyon kevéssé szennyező közlekedési mód, tehát sokkal inkább a vasútra kéne támaszkodni, illetve a különböző tömegközlekedési módozatokra, vagy a kollektív taxikra is gondolok, néhány városban, ezek csak most kezdték el a működésüket. Tehát új módozatokat kell arra keresni, hogy a lehető legjobban csökkentsük a széndiokszid kibocsátást. Sokszor az elektromos áramtermelés kérdése is felmerül, hiszen az elektromos áram akár számozhat hőerőműből, vagy széntüzelésű erőműből, úgyhogy ezt sem szabad figyelmen kívül hagyni. Nagyon sok, dologról, nagyon sok dolgot kell figyelembe venni, minden összefügg, igazi megújuló energiaforrásokra van szükség. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen González. mondja, most egy Riké úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én egy kérdést szeretnék föltenni a bizottságnak. Ez egy technikai jellegű kérdés. Több éve beszélünk az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájáról. Azóta sokat változott a világ. Kezdetben az elektromos gépkocsikkal kezdtük ezt, általában akkor még, amikor ezt a vitát elkezdtük, 100-130 kilométeret, kilométeres távot tudtak megtenni ezek a járművek, most már körülbelül 400 kilométernél tartunk, és valószínűleg ezeknek, az, ezeknek a gépjárműveknek az autó autonómiája valószínűleg 5-600 kilométerre is kiterjedhet. Tehát egész más a felállás. Én úgy gondolom, hogy a városokban is kellenek majd töltőállomások, hogy az embereknek megfelelő újratöltési lehetősége legyen. Tehát, hogy 100 kilométerről vagy 500 kilométerről van szó, mint autonómia, az egyáltalán nem mindegy. Teljesen más típusú infrastruktúrát kell kialakítani. Két szempontból is más a helyzet. Egyrészt a városi infrastruktúra megváltozik. A második dolog, megváltozik a helyzet a lakóhelyeknél is, és teljesen igaza van eh, Ayala Sender asszonynak, egyáltalán nem mindegy, hogy valaki családi házban lakik, vagy lakótelepen. És eh, nagyon fontos az, hogy a lakó telep típusú helyeken is újra lehessen tölteni ezeket a gépjárműveket. És hogyha útközben, tehát például egy autópályán, egy határokon át nyúló autóúton kell újra tölteni az autót, ott nagyon fontos a gyorsaság hogyha az ember ezer kilométert akar megtenni, akkor nyilván nem akar három órán keresztül útközben autót tölteni. Tehát, mint említettem, bárhogy is gondolkodunk az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájáról, a technológia gyorsabban fejlődik, Korábban ugye az volt az elképzelésünk, hogy nagyon sok töltőállomást kell a városokban létrehozni, de most egészen más a felállás, megváltoztak a technikai feltételek, és nagyon fontos az, hogy az infrastruktúrát is, a infrastruktúra is alkalmazkodjon ahhoz, amit a technológia diktál. Ne olyan infrastruktúrát fejleszünk ki, ami nem felel meg az új adottságoknak. Kérdezem, hogy a bizottság hogyan fogja ezeket a kérdéseket összefüggésbe hozni a lakóhelyekre vonatkozó elképzeléseivel, tehát úgy gondolom, hogy a két dolog összefügg, az újra töltő állomások infrastruktúrája, illetve a lakóhelyek. Nagyon fontos az, hogy ne olyan infrastruktúrát hozzunk létre, amely eleve elavult. Elnök, köszönöm szépen, Régi úr. Én is feliratkoztam, nekem sok kérdésem van. A bizottságnak intézném ezeket a kérdéseket. Tisztelt kollégák, amikor alternatív üzemanyagokról beszélünk, akkor ezt többes számban kell érteni, többféle üzemanyagról van szó, nem csak az elektromos áram jelent alternatívát, minden tagállam imádja mostanában az elektromos autókat. Szerintem annak nem sok értelme, hogy egyféle alternatív üzemanyagról beszélünk, több dologról kell beszélni, földgázról, hidrogénről, és természetesen az elektromos áramról is. Jó lenne, hogyha egyértelműen beszélnénk itt Európában. A megújuló energiaforrásokról nem készíthetünk úgy úti tervet, hogy, ha, hogy van egy célkitűzésünk, mert most először szépen megfogalmazzuk, hogy 12 os részesedést kell elérni az alternatív üzemanyagok esetében, miközben mondjuk az elektromos autók esetében az elektromos áram nem megújuló energiaforrásból származik. Aztán az alternatív üzemanyagok infrastruktúra esetében is nagyon őszintének kell lennünk. Miért mondom ezt? Dominik Riké úr beszélt arról, hogy eh, mekkora az autók autonómiája, És nagyon fontos az, hogy legyenek töltőállomások, valószínűleg több eh, töltőállomást fognak majd találni a városokban, mint a vidéken. Hát ez egy kettős büntetés. Egyrészt vidéken nincsenek töltőállomások, másrészt pedig amikor a vidékiek a városba mennek, akkor ott azt mondják nekik, hogy hát ilyen autóval, ami hagyományos energia, vagy hagyományos üzemanyagra, anyaggal megy, azzal nem lehet bemenni a városba. Ezzel tehát kettősen, kettősen vagy duplán büntetjük a vidékieket. Gazel ez hogy beszélt a bolyg, bolygóról. Nos, nem gondolnak arra, vagy nem gondol ön sem arra, González asszony, hogy minek milyen következményei lehetnek. Ma nem lehet azt bizonyítani, hogy egy elektromos autó, amelyik amely, amelyben atom, atomenergia technológia van, hogy ez mennyire megújuló. Tehát nagyon fontos az, hogy a körforgásos gazdaságnak minden egyes aspektusa megjelenjen a gépjárművekben, és erre ma még nem vagyunk készen. és azt gondolom, hogy ehhez az kell elsősorban, hogy legyen egy új ipari stratégiánk, hol hozzák létre, hol állítják elő ezeket az új technológiákat. Ez még nincs készen. Egy, az egyértelmű pedig, és erről, és a dolgok ismeretében beszélek, hogy egy benzines töltőállomást, vagy dízeles töltőállomást nem lehet egyik napról a másikra elektromos áram állomás átalakítani. A másik kérdés, hogy mit csináljunk azokkal a gépjárművekkel, amelyek ma járnak az utainkon, és amelyek benzinnel vagy dízellel működnek, hogyan fogjuk ezeket átalakítani? Ez a jövő. Miért mondom ezt? Mert a dízel botrányjal napvilágra került az, hogy nagyon sokan nem tartják tiszteletben a szabályokat. Hogyha ezek az autók nem tartják be a normákat, a szabályokat, akkor egész nap szennyezik a levegőt, el kell gondolkodni az, hogy mi lesz ezekkel az autókkal, illetve milyen új típusú autókat fogunk létrehozni, és erről az Európai Bizottságnak még nincsen semmilyen stratégiája. Most itt abba is hagyom, különben még napokig beszélnék. Depré asszony következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, mindig nagy öröm itt lenni, hiszen önök az összes valóban fontos kérdéssel foglalkoznak. Elnézést kérek, Kramer úr, ön is, ön is feliratkozott? Igen, én is szót kértem, elnök asszony, köszönöm. Itt mindenek előtt ugye alternatív üzemanyagokról, technikáról van szó tényleg eh, a technológia semlegesség mellett eh, érvelek, de hát még nem igazán ismerjük ezeket a technológiákat, ezért óvatosaknak kell lennünk. Németországban például a dízelrel kapcsolatban is van szubvenció. Tehát hogy képzeli a bizottság? Egyrészt ugye akarjuk az alternatív üzemanyagokat, másrészt a, a, az egészséget és a környezetet károsító üzemanyagokat támogatják. Minden liter dízel 18 cent támogatást kap Németországban, ez 8 milliárd euró. Ezt hogyha helyesen ruháznánk be, akkor sokat érhetnénk el. Tehát azt kell mondani, hogy az egészség és környezetkáros üzemanyagok szubvencionálását meg kell tiltani. Ez az első felvetésem. A második, hogy ez mindenki az elektromos mobilitásról beszél, de 90 eh, 9%-ban ez elektromos autókat érintene, pedig a vonat vasúti hálózat villamosításával kapcsolatban is még nagyon sokat tennivalónk, ez még csak 6%-ot ér el. A, azután ugye a villamos áram, ott jön a e, konnektorból, e, megújuló energiákból kellene, hogy előállítsuk, de hát e, a villamos áram 70%-a nem megújulókból jön. És Zigmár Gabriel, gazdasági miniszter, pedig korábban ő környezetvédelmi mérnök volt, például a szénerőművek megmentésén dolgozott. Ez teljesen a rossz irány. Tehát nem csak arról van szó, hogy, hogy a adó pénz pénzekből rossz irányba vigyük eh, az eh, az ipart eh, helytelen szubvenciókkal. És még egy kérdésem. Tegyük fel, hogy autók 100%-ban elektromos üzemmódúak, de Európában a, csak 20% a megújulók aránya. Akkor ezt hogy kezeljük? Tehát nem mondhatjuk, hogy, a, hogy az elektromos autó jobb, hanem az egész életciklus kell nézni, a termeléstől kezdve a felhasználáson át, egészen a, az újrafelhasználásig. Itt egyetlen nem világos ez a, a ciklus. Van, aki azt mondja, hogy az egész ciklus tekintetében a jó benzinautó végül végül is jobb, mint az elektromos autó. Hogy kezeljük ezt a kérdést? Tehát tegyük fel, hogy az autók 100%-a elektromos, de csak 20%-a az áramnak jön megújulókból, és 80% még mindig szénerőműből. Ugye arról álmodunk, hogy az autók 100%-a legyen elektromos, de hát úgy eh, teszünk, mintha már megvalósult volna. 10 százalék, 10 év múlva se érjük el ezt a 100 százalékot. És én németként azt mondom, hogy ez a 8 milliárdot a megújulókra fordítottuk eh, volna, akkor a, mondjuk a 30 százalékos arányt eh, emelhetnénk 40-re, 50-re, az jó irány lenne. De most, eh, ahogy eljárunk, konkrét cél nélkül minden kap támogatást, így nem tudjuk az egészségkárosítást csökkenteni, és nem fogjuk tudni elérni a klímacélokat. C'est Köszönöm szépen, Krámer úr. Döpri asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Az átmenet kicsit nehéz lesz, de először megpróbálom a koncepcióval elkezdeni. Nézzék meg az cselekvési tervet. Kicsit késő, visszatérek majd arra, hogy miért összpontosítottunk a fogyasztóra, illetve az elektromos járművekre. A technológiai szempontból semleges koncepciótól nem mozdultunk el. Nézzük csak meg, hogy a CEF finanszírozást hogy használtuk fel, folyamatosan olyan projekteket próbáltunk meg támogatni, amelyek a különböző alternatív üzemanyagokat jelentették. És ezért van ez az irányelvünk, mi is volt először is a célja, a folyamatosság biztosítása a hálózatban, Másrészt, hogyha bizonyos tagországok egy típusú technológiát eh, helyeznek előtérbe, akkor ettől nem fogunk tudni elmozdulni, és ezt eh, egyértelműsíteni szeretném. Mielőtt elkezdjük a cselekvési tervet, szeretném perspektívába helyezni a dolgokat. A cselekvési terv nem önmagában áll, hanem a második mobilitási csomag részeként. Miért döntött úgy a bizottság, hogy csomagként kezeli az intézkedéseket? Mindig a, tojás és tyúk problémájánál járunk. Ez egy komponens, de nem az összes komponens. Hogyha megnézzük, hogy e, mi történik e, ma, hangsúlyoznám azt a javaslatot, amelyet e, a DG Klíma um, kollégái is elmondtak a standardok kapcsán. Azt is el szeretném mondani, hogy amikor ezt a nemzetközi uh, politikai keretet uh, biztosítottuk, illetve a párbeszédet, akkor néhány tagország azt mondta, hogy uh, nem volt elég párbeszéd az iparral, lehet, hogy nyitottabban kellett volna mindehez hozzáállni. Én ezt is felszerettem volna vetni, hogyha megnézzük Hertug úr kérdését, ezzel kezdeném. Mi ugyanabban a hajóban evezünk, mi is több ambíciót szeretnénk látni, természetesen, az eredeti bizottsági javaslat célokhoz kötött volt. Itt ez annyira rossz lenne, természetesen nem azt kaptuk, amit szerettünk volna. Most mi eh, fordulópontnál eh, vagyunk. Tanácsa bizottsággal tárgyaltunk. Eh, mindez mennyi időt is vett volna igénybe, tehát ugyanezt a vitát lefolytathatjuk majd három év múlva, hiszen szóval mi történik, amikor az ember egy új stratégiai keretet kezd el tervezgetni, akkor tagországi szinten a szokványos feladatokat látják el a tagországok, tehát most elérkezett a cselekvés pillanata. Meg kell nézni azt, hogy mi is az, ami a tagországok felől érkezik. Elemeztük a tervet, nem tudom, hogy mi is a határidő november, 2016, ugye, ha jól emlékszem, analizáltuk a tervet, és azonnal elindult a szabálysértési eljárás, az összes érintett tagország levelet kapott, továbbra is kapják ezeket a leveleket, megnéztük az irányelv megvalósítását, nem kerültük ki a bíróságot, tehát ez a folyamat eh, zajlik, és igény van rá. Felmerül a kérdés, hogy ami a mobilitást illet és az átmeneti időszakot jó úton járunk-e, én ezt a vitát felbontanám két részre, mi történik 2020-ig, és mi történik majd utána a 2030-ig. Hogyha megnézzük a tervünket, a cselekvési tervet, akkor ebből kiderül, hogy a 2020-as dátum nagyjából rendben van. Én azt mondom, hogy nagyjából, ez nem azt jelenti, hogy minden egyes tagország szintjén minden rendben volna. Mit is teszünk a tagországokkal? Sokkal több párbeszédet folytatunk, a rócsó keretében is ezt próbáltuk érvényesíteni, megpróbáltuk ezt a tagország felé közvetíteni. Mi nem egy jelentést szeretnénk, egy egyetlen nemzeti keretet, egy rugalmas eszközt szeretnénk. Remélhetőleg ez a terv évről évre fejlődni fog, és én mindezt Riké úr megjegyzéséhez kapcsolnám. Ennek teljes mértékben igaza van, ha megnézzük a hatástanulmányt, amit annak idén készítettünk, amikor bemutattuk a javaslatot, most teljesen más szövegkörnyezetben vagyunk, És volt olyan is, amikor a bizottságnak nem volt igaza, a bizottság eltökélte, illetve a gazdaság szereplői eltökélték magukat, a szipar szereplői. Most meg kell néznünk az infrastruktúra a kérdését, mégpedig különböző szemszögekből. Két ügyről van szó. A hosszú táv ezzel rendben volnánk. A városi aspektus igen, a cselekvési terv azt mondja, hogy ez a terület még mindig nincsen megfelelő formában, ami az urban illeti. Itt az épületek hatékonyságáról is szó van, remélhetőleg sikerül megállapodni, és remélhetőleg, ha nem is sikerül kiérteni az egységes eh, házakat, a free cabling létezik, a második a kapocs, a szabályelőnek teljes mértékben igaza van, mindezt hogyan kezeljük bizonyos nemzeti keretek szempontjából. Különböző diszkrepanciák mutatkoznak, különböző igények, különböző földrajzi felállásokban, de ez nem igaz mindegyikre, tehát sokkal többet kell tegyünk ezen a téren, ami a cselekvési tervet, illetve a finanszírozást, illetve a jövő, jövőt. Taylor úr azt mondta, hogy egy nagyon szerény tervet készítettünk, ne legyen ennyire kemény. El is mondom, hogy miért. Én azt gondolom, hogy a cselekvési tervvel Első alkalommal sikerült a különböző eszközöket kombinálni ugyanezzel a célra, ugyanazon cél érdekében. Sikerült a CEF finanszírozást mobilizálni, a DG Klima munkatársaival is kollégás együtt dolgozunk, és 8 eh, milliárd euró van az asztalon. Ha megnézzük a számadatokat, 2025-ig az igényeket, akkor lehet, hogy ez eh, apró pénzek tűnhet. Hát nem tudom, akkor mi a következtetés. Én egyetértek önnel, magasabb ambíciókat kell kitűznünk célul, ami pedig a Sanders asszony megjegyzéseit illeti, hogy szükség van egy negyedik pillér a CEF-hez. Saját kikövetkeztetésem az, hogy nincs szükség több alternatív üzemanyagra, hogy innováljuk a CEF közlekedési részét. Ezt a saját érdekünkben kell, hogy megtegyük. Szükség van-e mindenféleképpen egy negyedik pillérre? Nem. Amire azonban szükségünk van, az a nagyobb rugalmasság annak érdekében, hogy más típusú problémákat meg tudjunk oldani az alternatív üzemanyagokról szóló vita kapcsán gridekhez való kapcsolódást még meg sem említettük, amikor a mobilitásról van szó. Ez számos új kihívást rejt, és fontos a kihívásokkal szembenézni. Mi a kapocsa jármű, a gépjármű, jármű és a grid között? A járművek a smart gridek felé is sokkal több adatot kommunikálnak, azt gondolom, hogy szálljunk időt arra, hogy elgondolkozzunk arról, hogy a jövőben mit kell finanszírozni, és hogyan kezeljük ezeket a kérdéseket, de természetesen eh, jelentősebb ambíciókra is szükség van, ami a finanszírozást illeti. Ez úgy szintén igaz. Ertug az adat, adatok kérdése. Januárban az Alternatív Üzemanyag Bizottság ülésezett, senki nem panaszkodott az adatok miatt, hogyha nincsenek megfelelő adataink, akkor próbáljuk meg ezt korrigálni. Szükség van a, a párbeszédre bizonyos esetekben, megvan az egyik vagy másik megjegyzés, de általában véve sokkal egyetem adatokra van szükségünk, és itt megint csak felhívnám a kapcsot a cselekvésre. Itt fontos az intelligens közlekedési közösséggel kapcsolat teremteni, és az alternatív üzemanyag közösséggel, azért, hogy több adatunk legyen, megbízhatóbb adatjaink, nem csak azok az adatok, amelyek a bizottsági anyagokban benne vannak. Fontos jobb képet kialakítani, nem csak arról, hogy államileg mit finanszíroztunk, hanem arról is, hogy a piac eh, hogyan reagált, mit hozott létre, például a töltőállomások kapcsán. Ez hamarosan el fog kezdődni. Hát itt nem csak a töltőállomások számáról van szó, szeretnénk eh, erre kitérni, de még, tehát mi említettem, hogy az adatok a fontos, ezeket használni lehet-e? Ez itt a nagy kérdés. Mik a feltételek? Mik az, mi az ár az alternatív üzemanyagoknak? Megvalósítási jogi aktusra hívnám fel a figyelmet, amelyet tagországokkal együtt dolgoztunk ki. Holnap összeül az Alternatív Üzemanyag Bizottság, szavazunk majd erről a témáról, tehát fontos, hogy a um, fogyasztó jobb képet alakíthasson ki magának arról, hogy milyen alternatív lehetőségek vannak. Van Mindenburg úr említette a kifizetések interoperabilitását. Mi is fontos pontnak látjuk ezt. Ma ez még nem probléma, de nagyon hamarosan probléma lehet. Itt a piac lezárásáról is szó lehet néhány szereplővel, és azt gondolom, hogy nem szabad ugyanezt a helyzetet előidézni, amivel már találkoztunk más ágazatokban. Cépleteket említettem, ami a pénzügyi ösztönzőt illeti. Olyan Sanders azt mondja, hogy a tagországok kompetenciája, a tagországokkal párbeszédet folytattunk, és ezt a pontot a nemzeti politikai keretben is megneveztük. Ha megnézzük a toolboxot, az ösztönzők toolboxját, akkor itt nagyon fontos, hogy az elemek össze tudjanak kapcsolódni. Egy perce van még. Azt gondolom, mindenre kitértem. Azt gondolom, hogy a tegnap kihívásai a ma kihívása is, tehát fontos, hogy a pénzügyi eszközök kapcsán más megoldást találjunk. A földrajzi felhasználás a pénzügyi eszközöknek, illetve más módon kell együtt működni. Tehát többet kell együtt működni a tagországokkal. Költségvetésre van szükség a minisztériumokból. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Döpré asszony, köszönjük az információkat. Órákig folytathatnánk még ezt a vitát, de ön egy pontot kiragadott, ami nagyon fontos. Az elkövetkező öt évben az autógyártásban, amit meg fogunk élni, annak semmi köze e, nincs ahhoz, ami az elmúlt 50 évet jellemezte, tehát erre feltétlenül fel kell készülni. Nem csak energetikai lesz a forradalom, hanem a érinti e, fogja a hozzáállást, a felhasználók hozzásának e, megvalósulását is, megváltozását. Ertug úr, parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Döpré úr asszony tájékoztatásán. Döpré asszony, azt gondolom, hogy mi hamarabb beszélnünk kell, ha lehet bilaterális módon. Én úgy érzem, hogy elbeszélünk már egy ideje egymás mellett. Azért ez a benyomásom, mert ami a diszkrepanciákat illeti, a számadatokat. Itt én feltettem egy kérdést önhöz, és erre nem kaptam választ. És ez a nemzeti cselekvési terveknek volt a tárgya, hogyha ezeket a tagországok visszajelzik, és ebben egy számadat szerepel, CNG, LNG, stb víz, akkor ezek azok a számadatok, és ezeknek összhangban kell állniuk azokkal a számokkal, amelyeket önök Európai Bizottságként nekünk bemutatnak. Ez eh, nem így van azonban, és én nem is kaptam el ezt. Még mindig az a benyomásom, hogy az Európai Bizottság mege, tehát megengedi azt, hogy a tagországok lefölözzék a tejfölt, úgymond. Tehát nem a tagországokat kritizálni, nem egyiket vagy másikat. Eddig eh, nem tudták az átállást megoldani. Ahhoz a célhoz képest, amit 2013-ban kitűztek eh, maguk elé, tehát hogy legyenek szankcionálható adatok, hivatkozások az infrastruktúrában, és ezek a tagországok, azok a tagországok, akik így viselkedtek, ezt ma sem teszik meg. A németországi vita és más tagországokban a vita bemutatják azt, hogy nem oldottuk meg a tyúke problématikáját, és nem is fogjuk tudni megoldani, hogyha tükközünk mi társjogalkotóként az Európai Unióban azt a feladatot kell, hogy ellássuk, hogy jogalkotást végzünk, amely az emberek az ipar jövőjét pozitív módon befolyásolhatják. Ezt egyenőre nem tesszük, és azzal sem teszünk ennek a feladatnak eleget, hogyha közleményeket adunk ki, tudván azt, hogy azok, akiknek ezt meg kellene valósítaniuk, a fővárosokban ülnek és az Európai Bizottság az a testület, amely végsősorban felelős felelős azért, hogy a célokat el lehessen érni. Mi konkrét javaslatokat készítünk önök, a cselekvési tervben reagálnak, elmondják azt, hogy 600 millió eurót rendelkezésre tudnak bocsátani a CEF-ből, viszont nem mondják el azt, hogy ezt a pénzt miből teremtik elő. Nem a 800 millió euróról van szó, hanem arról, hogy meg akarom tudni azt, hogy hova is tartunk, merfele is tartunk Németországban, és nem csak Németországban, egy alapvető vita zajlik. Németországban a közigazgatási bíróság tisztázta a kibocsátási problematikával kapcsolatos gondokat, és ez nem fog ahhoz vezetni, hogy bizonyos értékeket tegyünk tönkre olyan embereknél, akik eh, jó hiszemmel vásároltak autókat, és nem tudják ezeket az autókat már úgy használni, mint ahogy ezt tervezték akkor, amikor az autót megvásárolták. És hogyha nem akarjuk azt, hogy az iparunk 2035-ben vagy 2040-ben eltűnjön, akkor, vagy tönkre menjen, akkor ezeket az iparágakat támogatnunk kell. És azt gondolom, hogy ezt akkor tudjuk megtenni, hogyha nem csak magas széndiokszid kibocsátási célokat rovunk rájuk, hanem elmondjuk azt, hogy szeretnénk ambiciózusok lennétek, de meg, tehát nyújtjuk azt a segítséget is, amire szükségetek van. Nem lehet mindig amellett megbújni, hogy az autógyártók sem tudják saját maguk sem azt, hogy mit akarnak, ez lehet, hogy így van, de nekem jogalkotóként nem feladatom eltámasztani azt, hogy miért nem tudja az ipar, hogy merre felé tart. Nekem a keretet kell rögzítenem jogalkotóként, és hogy a tagországok ezt nem teszik meg a tanácsban, akkor nekünk kell ezt megtenni. Szóval nincsen eh, kezdeményezési jogunk, és nem lehet a tízes cikket folyamatosan idézni, ami arra ítéli a bizottságot, hogy három hónap múlva jöjjön a parlamentbe, a parlamentben. Egyetértünk ebben a kérdésben, ezért vagyok eh, most ilyen érzelmes, hiszen mindig ugyanazokat a vitákat folytatjuk hetek óta, hónapok óta, konkrét lépésekre van szükségünk, és egy célelképzelésről, azzal kapcsolatban, hogy merre akarunk tartani. Egy olyan infrastruktúrát szeretnénk, amely az ipar számára lehetővé teszi azt, hogy piacra dobja az autóit, Mindegy, hogy ez a városi urbán környezetben történik, az autópályákon, a kikötőkben, vagy bárhol másút. Ez pedig hiányzik, és ez a feladat az Európai Bizottságnak. Éppen ezért Döpri asszony én önt arra szeretném kérni, hogy egyeztessünk még egyszer, beszéljünk egymással, hogy még egyszer elmondhassam azt, hogy mi az, ami engem és a, a többi frakciót foglalkoztatja, foglalkoztat a nemzeti cselekvési e, terveknél. Itt egy e, sunyiságról volt szó, hiszen európai szinten a tanács nem akart azt, hogy megmondják nekik azt, hogy milyen teridőn belül milyen infrastruktúrát kell kiépíteni. És ez pedig visszaütött. Három-négy évet vesztegettünk el. Kína 3-4 millió töltőállomást épít fel az elkövetkezendő években, megvannak az autók és a szabályozási keretük is, azért, hogy ez a piac kínai lehessen a jövőben, és én nem támogatom azt, hogy 15-20 év múlva csak kínai autót lehessen vásárolni. Én az európai piacokat támogatom, de nagyon megnehezítjük az ő dolgukat, hiszen nem adunk megfelelő keretet. Nem arról beszélek, hogy a széndiokszid kibocsátási célok hogy alakuljanak 2025-re, 30-ra, hanem egy keretet kell meghatároznunk azért, hogy az ipar tudja azt, hogy igen, ez a keret, ez kell tartani magunkat, és ide akarunk eljutni. És amíg ezt nem tesszük meg, addig nem jól végezzük a dolgunkat. Köszönöm. Merci beaucoup, euh, monsieur. Köszönöm szépen, Ertug úr. Köszönöm. Ezt a fantasztikus elkötelezettséget és lelkesedést, amit a mi szakbizottságunk jelent. Köszönöm Ertug úr tehát ezt a hihetetlen elkötelezettséget. És ez is megmutatja, hogy a szakbizottságunk mennyire elkötelezettek, nem csak ebben a témában, hanem majd a jövőben is azok maradunk. Ezek központi kérdések, közegészségügyről volt szó, hiszen itt levegőszennyezés a témánk, és teljesen igaza van. Köszönöm. Maradunk az autóiparnál. Tisztelt kollégák! Következik a hatos napi rendi pont. Van egy magas szintű csoport, amely az autóipar kérdéseivel foglalkozik. Gear 2030 az elnevezése ennek a csoportnak. Meg fogjuk most hallgatni azt, hogy alapvetően mire, mivel foglalkozik ez a munkacsoport. Üdvözöljük Önöket itt a szakbizottságban. Meghallgatunk most egy prezentációt. Kérem szépen, hogyha valaki kimegy a teremből, akkor azt próbálja csöndesen tenni. No. Si vous sortez, vous sortez... Kicsit várunk, tehát ha valaki kimegy a teremből, akkor csöndben kéne megtenni. Létezik tehát egy vita csoport, akinek a prezentációját fogjuk most meghallgatni, ezután vita következik majd. Az autóipar versenyképessége és fenntarthatósága a kérdés Európában. Nos, ez a csoport, ez a magas szintű csoport két éve létezik, a teljes európai autóipart képviselik, különböző európai szervezeteket, fogyasztókat, szakszervezeteket és a közúti biztonság képviselői is ide tartoznak. Különböző európai és tagállami döntéshozók is tartoznak a csoporthoz, miniszterekre gondolok például. Ajánlásokat fognak megfogalmazni, stratégiai ajánlásokat, a fenntartható növekedésről, illetve a versenyképességről. És a különböző automata és összekapcsolt gépjárművekről is fognak beszélni, továbbá a kibocsátás nélküli nulla kibocsátású gépjárművekről is. Hát ezek mind nagyon-nagyon fontos témák, nem csak a szakbizottságunk szám, számára, hanem mások számára is, sőt, mondhatnám azt is, hogy ez stratégiai jelentőségű. Örömmel fogadom most ezt a prezentációt a, a magas szintű csoport ugyanis 2017-ben, 2017 végén lezárta a munkáját. Massé úr, a szakértőnk, őt fogjuk meghallgatni. Hol ül Massé úr? Jó napot, Massé úr! Ön a kiberbiztonsággal foglalkozik a Kolorádói Egyetemen, és meghallgatnánk az adatvédelmi és kiberbiztonsági kérdésekről a véleményét. Ha jól értem, akkor most önnek meg kell adnom a szót, de előtte a bizottság következik. Konkrétan Kozigú úr. Jaj, de aranyos neve van. Ön az ipari átalakulás osztálynak a vezetője. Megadom önnek a szót. A Digi DigiGrow-nál dolgozik, ha jól értem. És meghallgatnánk, hogy mivel is foglalkozik valójában. Üdvözöljük itt a szakbizottságban. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen. Nem brit viccén ennyire, ennyit még nem is nevettem. Most pedig szeretnék az autóiparról beszélni. Gear 30-nak hívják a mi munkacsoportunkat. Its final report last October. Tavaly októberben fejeztük be a munkánkat. A célkitűzés alapvetően az volt, hogy ajánlásokra tegyünk javaslatot, hogy az ágazat előtt álló rövid, közép és hosszú távú kihívásokra válaszokat találjunk. Hát már emlékeztetnék arra, valószínűleg mindegyikük tudja, hogy az autóipar a gazdaság nagyon fontos ágazata. 12 millióan dolgoznak az autóiparban, illetve az egész mobilitási szektorban. 3,3 millióan az autógyártásban, a többiek az értékteremtési lánc többi részében. 19 milliárdos értéket termel, sokkal többet exportál az autóipar, mint amennyit importál, és 50 milliárdot ruház be ez a szektor évente, és 2015-ben ez volt az adat. Tehát nagyon fontos ágazata ez a gazdaságunknak. A záró jelentésünkben mindenek előtt. Itt látják, hogy mire koncentráltunk, kihívások, versenyképesség, értékteremtési lánc, széntelenítés, missziócsökkentés, automatizálás. És tovább visszük a munkát, ez a jelentés lesz ennek az alapja. Nagyon gyakran a szemünkre hányák, hogy mi a bizottságnál ilyen elszigetelten eh, dolgozunk, ilyen silókban. Most minden, eh, vagy sok eh, tagállam, illetve az értékteremtési lánc minden részének képviselői szakszervezetek, stb. vettek részt a magas szintű csoport munkájában és eh, hiszen az autók, a mobilitás eh, kérdése mindenkit érint. Az ajánlásokra rátérve, itt a eh, bizottság májusban, jövő hónapban fog elfogadni a mobilitási csomagot. 32 ajánlás dolgozott ki a csoport, ezeket most nem fogom mind ismertetni, erre nincs idő, csak néhány kihívásra szeretnék kitérni, amit a csoportunk feltárt, és kitérnék arra, hogy a további lépéseket hogyan tervezzük. Itt vannak először is a legfontosabb kihívások, az értékteremtési lánc soha nem látott kihívásokkal áll szemben. Elhangzott, hogy a következő öt évben um, ugye több tennivalónk lesz, mint az elmúlt 15 évben volt. A automatizált önjáró autók, elektromos autók, ehhez nagyon sokat kell majd beruházni az új technológiákban, meg kell változtatni az üzleti modelleket. Ugyanakkor az ipar kell, hogy igazodjon ahhoz is, hogy elterjed a robotizáció, a gyártásban egyre több robotot alkalmaznak. A digitalizáció hosszú távon erőnyös, de rövid távon magasak a költségek, és a munkavállalók egy gyakorolt hatására is még majd később vissza fogok térni. Nagyon fontos, hogy az emissziós célokat teljesítsük, és alternatív, illetve alacsony vagy nulla kibocsátású járművek e, elérése a cél. A fogyasztók hozzáállása is változik, egyre inkább alkalmaznak mobilitási szolgáltatásokat, carsharing, a fiatalok már nem tartják annyira fontosnak azt, hogy tulajdonoljanak, birtokoljanak egy autót, mint az idősebbek. A biztonság és az összekapcsolatóság egyre fontosabbak. Globális kontextusba eh, helyezve a kérdést, eh, erősödik a verseny, a Kínát már említették, és eh, egyre több az olyan autó, amit hát legkülönböző piacokon lehet értékesíteni. A versenyképességet meg kell őrizni, ezt a politikusoknak is látni kell, és pontosan ezért indították kutyára, vagy alakították meg ezt a magas szintű csoportot. Globalizáció, egyenlő versenyfeltételek, piacra jutás, ezek is fontos kulcsszavak. Végül Mindez a tényező strukturális változásokat eredményez az egész értékteremtési láncban, az egész ágazatban, ennek nagy kihatása lesz a munkaerőre is. Néhány hagyományos szakmára nem lesz szükség, viszont jönnek majd új szakmák, ezt nagyon óvatosan kell kezelni, szükség lesz átképzésekre, a legfontosabb erőforrás az emberek számára. Meghatároztunk több területet, ahol tulajdonképpen az európai szint nagy előrelépést eredményezhet, elsősorban a verkenyképesség területén, és javulhat a kereskedelmi mérleg is. Az ágazat nagyon versenyképes, ugyanakkor azonban természetesen biztosítani kell továbbra is ezt a versenyképességet. És vannak olyan területek, ahol az Európai Unió jelentős újításokat hozhat. Konkrétan tovább kell dolgoznunk a technológiai fejlesztésen, különösen a UNEC kereteiben, ahol ugye az ENSZ szakosított szervezete közös standardokon dolgozik. Fel kell lépni a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és a protekcionizmus ellen. Ez egy olyan ágazat, ahol már látjuk, hogy milyen nagy veszélyt jelentenek a kereskedelmi akadályok, és egyre több viszont a, sajnos a kereskedelem korlátozó intézkedés eltökélten tovább kell dolgozni, folytatni kell az erőfeszítéseket, biztosítani akarjuk a vezető szerepünket, és az a világon az automatizált gyártás egy központja kívánunk lenni vagy maradni. Az értékteremtési lánc, készségek, kompetenciák, nos, az értékteremtési lánc nagy mértékben függ a beszállítók minőségétől, tehát az egész lánc minőségétől, és a e, dolgozók, a munkaerő kompetenciáitól, képzettségétől. Rávilágítottunk regionális eh, kezdeményezések fontosságára, struktúrális alapokba történő támogatásával, ahol ez helyes. A KKV-k nagyon fontosak, de még eddig nem figyeltünk rájuk eléggé, de pedig nagyon sok KKV dolgozik az értékteremtési láncban. Kihangsúlyoztuk, hogy eh, vannak eh, mennyiség és minőségi hiányosságok is a munkaerővel kapcsolatban, a szektornak a fiatalok körében nagyon rossz, elég rossz az imázsa, nem tudom, hogy ez javult-e az elmúlt években, az ágazatnak a jó híre, vonzereje. Azután az eh, egyre több az idős munkavállaló, a nemzeti eh, tagállami oktatási rendszerek eh, gyakran eh, nem sikeresek abból a szempontból, hogy a szükséges készségeket a fiatalok jövőbeni munkavállalók elsajátítsák. Próbáltunk válaszokat is adni ezekre a felvázolt kihívásokra. A bizottság az Erasmus plus van, már kért pályázatokat, tehát megpróbál a e, képzés, a készségek oktatása területén erőre lépni. A projekteket már kiválasztották, itt ez egy négy éves munka indult el tavaly januárban. a foglalkoztatás, az egész ágazat együttes erőfeszítésére van szükség. A GEAR 2030 tevékenysége során eh, rámutattunk a készségfejlesztés szükségességére, figyelni kell az automatizáció jövőbeli trendjeire, és ehhez kell igazítani a képzést és az oktatást. El kell ismerni, hogy mind a formális, mind az informális vagy atipikus oktatási formákra szükség van, és erősíteni kell a mobilitást. Új munkahelyek fognak létrejönni, az egész értékteremtési láncban szükség van képzésre, ahhoz, hogy az igényeknek eh, eleget lehessen tenni és fontos a képzést igazoló eh, diplomák, oklevelek elismerése egész Európában. Fontos, hogy legyen eh, mobilitás eh, a szakmunkások körében is. Itt van a COSME program, ami az automatizált ágazathoz szükséges készségek fejlesztését próbálja elősegíteni, ugyanúgy, mint az Erasmus Plus program. Itt a tagállamok szakpolitikája tekintetében fontos a legjobb gyakorlatok cseréje és erősítése. Széntelenítés, nulla kibocsátású járművek, a következő fontos terület vannak emissziós célkitűzések, 2030-ig 20%-os csökkentés. Az autóipar fontos szerepet játszik az emissziós célok elérésében. A GIR 2030 rávilágított arra, hogy mi az egyes szereplők hozzájárulása Gyorsan végre kell hajtani az alternatív üzemanyag infrastruktúráról szóló irány, irányelvet, a második mobilitási csomagot, amelyet már tavaly novemberben elfogadott a bizottság, azután eh, a tiszta gépjármű irányelvet, eh, amely a közbeszerzéseket eh, szabályozza a tiszta gépjárművek esetén, Támogatni kell az akkumulátorok és cellák gyártását Európában, hidrogén cellákért. Néhány percig itt maradék még ennél a pontnál. Az elektromos gépjárművek kapcsán ugye alapvetően technológiai semlegesek vagyunk, de azért figyelembe kell venni azt, hogy jelenleg a vezető ágazat a nulla kibocsátású gépjárművek körében az elektromos gépjármű. Több tagállamban tettek már bejelentéseket különböző gyártók erről. Tehát nem igen van kétségünk, hogy az akuk iránti kereslet exponenciálisan fog nőni a következő években. Arra számítunk, hogy 200 gigawatt teljesítményt érünk el, 2025-ig a keresleti oldalon. Sok előnyös, jó pozitívumra építhetünk már, vannak különböző csomagok, akut kezelési rendszerek, automatizált eljárások, de azért vannak hiányosságok is, az akkumulátorokkal kapcsolatban, azaz nincs Európában akkucella gyártás, és ez egy nagy kockázat. Ezen kívüli elsősorban ázsiai, kínai, koreai, japán gyártóktól kell beszerezni ezeket a cellákat. És miután ez nagyon fontos része a jövő járműje hozzáadott értékének, informatikai, vészek is. Nagyon fontos, hogy ez ne hiányozzon itt Európában, hogyha továbbra is technológiai vezetők akarunk maradni az autóiparban. Egy dolgot mindenképpen meg kell tenni, a kutatás innováció jó magas szintjét kereskedelmi sikerré kell konvertálni kutatásra, innovációra szükség van, természetesen továbbra is az akkumulátorok tekintetében ezt folytatni kell, más emissziós technológiák kapcsán is 100 millió eurót ruházunk be a kutatásba, innovációba 2019-ben és 2020-ban de szükség van arra is, hogy a kutatási beruházások gyakorlati alkalmazást is valóban elősegítsék. Az Európai Akkumulátor Szövetséget Csefkovics alelnök indította útjára tavaly októberben, ő tette ezt az ajánlást. Az elgondolás alapvetően az, hogy kollaboratív projekteket támogassunk, a gyártókat segítsük. Már ez a szövetség már találkozókat bonyolított le tagállamokkal, különböző érintett szereplőkkel. Fontos, hogy az EU a gyártást támogassa, hiszen ez a teljes értékteremtési lánc része. Vannak biztató jelek, a sajtó is beszámol arról, hogy európai vállalatok konzorciumokat hoztak létre, akucellák előállítására, ortól és mások is ami a, ugye a jövő hónapban elkészülő harmadik mobilitási csomagot illeti, hát ez tartalmaz cselekvési terveket a szövetség számára is, Fontos, hogy legyen versenyképes, megmaradjon a versenyképesség az akucella gyártás területén is, illetve a piacra kell juttatni az innovációs a beruházásoknak köszönhető termékeket. Fontos, hogy a beruházások kockázatai csökkenjenek, és a, a leverage multiplikátor hatásokat erősítsük. Egy nagyon jó példa egy ilyen kezdeményezésre, és én ezt először mondom így ki, hogy az nyersanyagok, az alapanyagok felől kell mindenképpen néznünk az értékteremtési láncot, tehát biztosítani kell a nyersanyagokból az ellátást, ezeknek a beszerzését. A másik a készségek továbbfejlesztése, ez szerepet kap a következő mobilitási csomagban, ugyanúgy, mint a szükséges szabályozási környezet, amelyel biztosítani kell, hogy ne csak versenyelőny legyen ezeknek az akkumulátoroknak, hanem hogy ezek tiszták is legyenek. Ez a jelenlegi akkumulátorok esetében nem mindig igaz. Mindezek az intézkedések az eredetileg tagállami kezdeményezések támogatását is célozzák. A harmadik terület, amelyet a GEAR 2030 eh, csoport, magas szintű csoport tanulmányozott, és ez tulajdonképpen az utolsó terület, az automatizált és összekapcsolt gépjárművek kérdése. Itt vannak érdekes fejlemények, Persze maradtak kérdőjelek, és eh, a GIRK 2030 rámutatott arra, hogy jobb koordinációra van szükség nagy volumenű tesztelések kapcsán, és aláhúzták annak a szükségességét, hogy új ösztönzőkre van szükség a beruházák eh, számára, hogy legyen nagyobb infrastruktúra fejlesztés, a nemzeti közlekedési szabályokat is felül kell vizsgálni. Olyan szabályokra van szükség, amelyek szabályozzák az adatokhoz való hozzáférést is, és nagyon alaposan meg kell becsülni a munkaerőre gyakorolt hatásokat, etikai kérdéseket, messzire mutató EU politikákat, különösen fontos az automatizált és összekapcsolt gépjárművek esetében. A közlekedési miniszterek is felszólították a bizottságot, hogy dolgozzon ki egy stratégiát. Ezzel fogunk majd következő hónapban is még foglalkozni a mobilitási csomag kapcsán. Szükség van egy olyan stratégiára, ami biztosítja azt, hogy a jövőben a kulcsfontosságú technológiák fejlesztésére sor kerülhet Európában, hogy biztonságosan lehet eh, ilyen eh, automatizált és összekapcsolt gépjárműveket fejleszteni, gyártani. Ezen elvek alapján koordinált megközelítésre kell, hogy épüljön a stratégia, jól kell meghatározni a prioritásokat, a kutatás, a fejlesztés számára, nemzeti és európai szinten egyaránt. És majd jövő hónapban már látni fogják, hogy az európai bizottság elfogadja a stratégiát a harmadik mobilitási csomag kapcsán az automatizált és összekapcsolt gépjárművek számára is. Tehát összefoglalva a GIR 2030 egy fontos lépést tett afelé, hogy létrejöjjenek az európai keretek az értékteremtési lánc legfontosabb elemei számára. Sok még a kihívás, ugyanakkor szerintem még mindig elmondhatjuk azt, hogy sikerült egyensúlyt teremteni. Egy Egyhangulag fogadták el a jelentést a résztvevők, ami nem volt még teljesen evidencia, amikor elkezdtük a munkát. Tehát sikerült konszenzusra jutnunk, egy minden résztvevő egy közös jövőképet el tudott fogadni, és ez nagyon fontos, amikor a szükséges intézkedések megtételéről lesz szó. Már elkezdtünk végrehajtani néhányat az ajánlások közül, és azt hiszem, hogy itt be is fejezhetem. Claire de Claire és a kollégám a DJ Move-tól, a DJ connect azt hiszem, hogy még szót kapnak. Nem tudom, hogy elnök asszony hogyan kíván eljárni. A kollégáik a kérdésekre fognak majd válaszolni, a DJ Connect kap kérdéseket. És melyik a másik DJ A Grow. Jó, tehát ők majd a kérdésekre válaszolnak. Alors vous êtes de la DG Crow et de la DG Move. Voilà. DG Crow et DG Move, tehát a két érintett főigazgatóság elnézést. Most pedig Massé professzor úr következik. Üdvözöljük Önt itt a szakbizottságban. Ön tehát egyrészt professzor, másrészt pedig igazgató helyettes a Kolorádói Egyetem kiberbiztonságáért felelős 10 percre tudom megadni önnek a szót a biztonsági kérdésekben. Ön következik, parancsoljon. Oh, thank you. Thank you for giving me the opportunity. Köszönöm, köszönöm a lehetőséget, köszönöm, hogy ebben a témában hozzászólhatok. Jelenleg a Colorado Egyetemen dolgozom, előtte Korábban pedig a minisztériumnak dolgoztam, és típusjóváhagyással foglalkoztam, gépjármű típusjóváhagyással. A kérdés az, hogy a összekapcsolt autók esetében hogy jutunk hozzá az adatokhoz. Nos, jelenleg ebben a kérdésben forradalmat élünk át. Ha ezen a ezen az ábrán az látható, hogy milyen kódok találhatók egy autó. Nos, látható, hogy hány kód van tehát egy autón sokkal több, mint a Facebookon, vagy bár, bármilyen más hasonló applikáción. Tehát az autók már most össze vannak kapcsolva, a, ez a forradalom már tart, és ez egy nagyon izgalmas dolog. Ami pedig az automata és összekapcsolt gépjárműveket illeti, nos, már most nagyon komoly felhasználásuk van, a különböző intelligens közösségek használják ezeket, természetesen adatokat kapunk ezektől, az autóktól például, hogy mennyi az üzemanyag felhasználásunk, mi a, mi a teljesítményük, stb. stb. Tehát ezt már mind tudjuk, aztán a földrajzi adatokat is tudjuk, hol van a gépjármű, hol használják, talál-e parkolóhelyet. Ez mind-mind elérhető adat már, környezetvédelmi adatok, mennyi a kibocsátás, hány fok van, illetve időjárás térképeket is kiválóan lehet létrehozni ezekből az automata autókból, vagy összekapcsolt autókból lehet, lehet tudni azt, hogy például mennyire mennyire esik, hány fok van, stb. stb. Nagyon sokféleképpen lehet tehát használni ezeket az adatokat, az intelligens hálózatokkal is beszélgetnek ezek az autók. Nem tudjuk még pontosan, hogy a jövőben mire fogják felhasználni ezeket az adatokat. És én ugye a tudományos életből származom, eddigi előrejelzéseink nem voltak túl jók a mobiltelefon most már mindenkinek a zsebében ott van. Korábban azt mondták, hogy ó, hát ennek nincs is jövője az iparban, a piacon, de aztán nem így történt. Például a nukleáris a nukleáris energiáról is azt mondták, hogy ó, ezt soha nem fogjuk tudni megoldani, aztán látjuk, mi lett belőle. Nem tudjuk, hogy a jövő mit fog hozni, tudjuk, hogy forradalmi átalakulás folyik, de nem tudjuk, hogy ez pontosan milyen hatással jár. Majd próbálunk utána kullogni a különböző innovációknak. Mit lehet az innovációval tenni? Nos, először is ugye nem tudjuk, hogy az adatokat hogy fogják felhasználni, és meg kell nyitni a piacot, hogy a következő generáció, az itt ülő gimnazisták, vagy mások részt vehessenek ebben a forradalomban. Nagyon fontos, hogy ők hozzáférhessenek az adatokhoz, hogy az innovatív ötleteik alkalmazhatóak legyenek és tudjanak így versenyezni. Azt gondolom, hogy ezáltal jót tesznek az iparnak, azoknak az ipari szereplőknek, akik már most jelen vannak a piacon. Ez azt gondolom, hogy diverzitást jelent, és csak jó lehet a társadalom számára. Tehát az lenne a legjobb, hogy egyelő viszonyok lennének érvényesek a piacon, mindenki részt vehetne, a nagy autógyártó és az ifjú innovátor is, hogy elvégezhesse azt, amit szeretne. Tehát nyitott normákra van szükség. Nyitott normák, ez azt jelenti, hogy bárki részt vehet ebben a forradalmi tevékenységben. Még nem tudjuk, mondom, hogy fogják az adatokat felhasználni, de az alapgondolat az, hogy az innovációhoz való hozzáférést megoldjuk. Nyilván lesznek majd kommunikációs jegyzőkönyvek is, például a gépjárművek közötti kommunikáció egyre elterjedtebb, ez, ez az egyik módszer a kommunikáció, aztán a gépjármű beszélhet az infrastruktúrával, tehát például a közlekedési lámpával, vagy bármi mással. Ez is működésben van már sok helyen. Aztán a gépjármű a intelligens telefonnal, vagy az otthoni az otthoni különböző elektromos rendszerekkel is kommunikálhat ez is részben már megvalósult. Egy olyan rendszerre van szükség, ahol lehetséges az innováció, akkor ez az innováció azt hiszem, hogy a biztonsági kérdésekre is részben válaszol. Most pedig a biztonsági kérdésekről szeretnék beszélni. Remélem, hogy a bizottság ezzel már foglalkozott, és az Európai Uniónak egyébként volt vezető szerepe ebben a kérdésben. Nos, a gépjárműveink a gépjárműveinket már eh, sok szempontból tesztelték, a nagy kiberbiztonsági konferenciákon volt már arról szó, hogy egy táv irányítást is létre tudnak hozni egy-egy eh, ilyen intelligens Anton, de azt még nem tapasztaltuk, hogy eh, megtámadták volna, tehát kibertámadás érte volna ezeket az intelligens gépkocsikat. Mielőtt ez megtörténne, jó lenne egy védelmi rendszert kidolgozni. Időnk nem sok van, mert a kiberbiztonság jelenthet gondokat egy-egy ilyen intelligens autó esetében. Egyre nagyobb adattömegekről van szó. Most kell fellépnünk, tehát most kell megvédeni ezeket az autókat. És örülök annak, hogy az EU gondol erre, és örülök annak, hogy a Gear 2030 például gondolkozik ezeken a kérdéseken. Most sokkal nagyobb esélyünk van arra, hogy ezeket a problémákat megoldani, mint a jövőben. Én ugye tanár vagyok, úgyhogy egy ilyen unalmas ábrát is meg kell, hogy mutassak. Nem fog mindenről beszélni, ami ezen látható. Amikor, a kezdő, amikor másodéveseknek előadok, akkor ez lenne az egyik témám. Nos, nagyon fontos az, hogy a létező elveket felhasználjuk a kiberbiztonsági kérdésekben. Tehát nyitott design, erről mindjárt fogok beszélni, nézzük a következő szlájdot. A nyílt designról régóta tudjuk, hogy mennyire fontos ez a kiberbiztonságban. Mi, mit jelent a nyitott design? Van egy ellenségünk, ugye, aki meg akarja támadni a gépjárműveinket, nem tudjuk, hogy mit lesz a következő lépése az ellenségnek. Hogyha én akarok egy rendszert létrehozni, akkor van valami elképzelésem, hogy milyen, mennyire sérül, mik a sérülési pontjai, vagy lehetséges gyenge pontjai ennek a rendszernek. Valószínűleg azonban az ellenségünk másként gondolkodik majd, és hát ez itt a probléma nem szabad, hogy a, a rendszer létrehozója a kiberbiztonsági vagy biztonsági felelős is legyen. Hogyha valaki sportolt már, hogyha van egy ellenfelünk, akkor van egy elképzelésünk arról, hogy ők hogy fognak játszani, de azt is mindenki tapasztalta már, hogy az ellenfél általában eh, egyáltalán nem úgy játszik, ahogy ezt elvárjuk. elvárjuk ugyanezt történik a kiberbiztonságnál is. Tehát nyitott dizájnra van szükség, és ennek lehetővé kell tenni azt, hogy ne csak a létrehozó, a dizájnernek a gondolatmenete legyen megvalósítható egy rendszeren, hanem számos lehetőséget kell adni. Így aztán az olyan emberek is hozzáférhetnek egy ilyen rendszerhez, mint én magam, vagy egészen más emberek nagyon sok lehetőség van, egy, a designer nem gondolhat mindenre. Nem csak az open designra van szükség, hanem arra is, hogy az úgynevezett privilégium elválasztást megválaszt, megoldjuk. Tehát, hogy mindenki fel tudja fogni, meg tudja érteni a rendszert. Az, hogy obskurussá tesszük a gépjárművet mondjuk, az még nem biztonságos hogy csak egy biztonsági szakértő tudja, hogy hogy működik a rendszer, az nem jó. Ez azt jelenti ugyanis, hogy csak a biztonsági rendszer létrehozója és az ellenfele vagy ellensége fogja tudni, hogy hogy működik ez. Ez az obskuritás, ez a titkosság nem segít, hiszen mások nem látnak rá a rendszerre. De ettől még az ellenfél vagy ellenség tudni fogja, hogy mit kell tennie ne gondoljuk az, hogy van biztonsági körzet, ez egy alap probléma. Gondolhatjuk azt, hogy a rosszak nem férhetnek hozzá a gépjárművemhez, vagy a házamhoz, vagy valami máshoz. Ez soha nem működik. Arra van inkább szükség, hogy a privilégiumokat elválasszuk. számítok arra, hogy hozzáférhet az ellenségem a gépjárműhöz, de próbálom elválasztani a különböző alkalmazásokat, tehát például nem, például a, a telefonomon a zené, zenehallgatást elválasztom a gépjárművem használatától. Erre van szükség. El kell a különböző alkalmazásokat választani, ezzel véget vethetnek, vethetek bizonyos dolgoknak. Nem szabad abból kiindulni, hogy az én biztonsági rendszerem tökéletes, soha senki nem fog hozzáférni a gépjárművemhez. Ilyen nincsen nincsen tökéletes kiberbiztonság, vannak kockázati szintek, vannak öm, öm, támadási szintek, tudnunk kell, hogy hogy állunk ezeken a, ezen a skálán. Tehát open design, nyitott dizájnra van szükség, illetve el kell tudni választani a különböző privilégiumokat vagy alkalmazásokat. Következő ábra, és ez az utolsó ábra, utána jó lenne egy kis vita. Kiberbiztonsági szempontból az open design, a nyitott design jót tesz az innovációnak, illetve a kiberbiztonságnak is. Mindenki láthatja, hogy miről van szó. Olyan szakpolitikai kereteket kéne létrehozni, amelyek ezt ajánlják, ezt hozzák, ezt teszik előtérbe, tehát a nyitott design, nyitottságra kell törekedni, minél nyitottabb egy rendszer, annál jobb. Én nem tudom megjósolni azt, hogy hol áll majd az autóipar 5 vagy 10 év múlva, bármit is javas, bármit is jósolok, itt nyilvánvalóan hibás lesz, nyilvánvalóan nem fog ez megvalósulni 5 vagy 10 év múlva, nyilván majd nevetni fognak rajta. Tehát nem fogok arról jósolni, hogy mi lesz majd 10 év múlva, ehelyett viszont létrehozok egy nyitott dizájnt, és ez segít a dolgokon. És ez kapcsolódik az önök ajánlásaihoz is, mondom a bizottság képviselőjének. Ezek olyan adatok, amelyeket most dolgoznak ki, és már folyik ez a forradalom. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget, és köszönöm, hogy foglalkoznak az összekapcsoló gépjárművek biztonságával. Elnök, köszönöm szépen, Mászé úr! Nagyon érdekes és tanulságos volt az expozéja. Most a képviselők tehetnek fel kérdéseket, vita következik. Deli úr az első. Parancsoljon, Deli úr! Ön teheti fel az első kérdést. A uh, well... Köszönöm szépen, elnök asszony. Sok mindent kell megemlészteni az elhangzott előadások után. Természetesen Egyetértek azzal, hogy Európának az élvonalban kell maradnia, ami az alternatív üzemanyagokat illeti, és azt gondolom, hogy a magas szintű csoport és a 2030-as év segítik majd azt, hogy a vezető ülésben maradjunk. Amikor az automotív mobilitás összekapcsolásáról beszélünk, én erre összpontosítottam. Azt gondolom, hogy azon egyetemű tény mellett, hogy ez egy aktuális kérdés, egyértelmű az, hogy ez szinte mindent át fog alakítani. Én vagyok a kiküldetési irányelv árnyék jelentéstevő a legspeciális témájában. Az automotív vezetésről gondolunk, tehát itt akkor nem kell gondolkoznunk a kiküldött munkavállalókról, hogyha automatizált, nehéz tehergép, járművek, nehéz gépjárművek, kerülnek a forgalomba, de uh, amíg idáig eljutunk, folytatnunk kell erőfeszítéseinket. Tehát nagyok az elvárások, magasak az elvárások minden fél részéről. A közúti biztonság nagyon fontos aspektusa az automata járműveknek. Ezt is várjuk, ez részben megoldja a forgalmi dugó problémáit, illetve fontos, hogy a személygépkocsik jobban teljesítsenek környezetvédelmi szempontból is. Új szabályokra van szükség a vezetőkre vonatkozóan is, a felelősséget illetően is, az infrastruktúrára, a járművekre vonatkozóan is. Tehát itt nulláról kell mindent kezdeni, úgymond, bizonyos értelemben. Ami jó, az az, hogy ez a jelentés megpróbál ajánlásokat megfogalmazni, és nem szabad nem szabad tévesztenünk az értéklánc kapcsán azt, hogy nem csak a nagy autógyártókra kell gondolnunk, hanem a KKV-kat is segítenünk kell a változásban, amikor az új technológiára történő átállásról van szó, és fontos, hogy ők ne vesztenek el a folyamatban. Sokat említették a, a, az elem technológiát. Érdekel az, hogy itt most mi a helyzet, amikor a, a szolid elemekről van szó, a japánok ennek kifejlesztését már elkezdték, a Toyota is dolgozik ebben, illetve mi az európai helyzet, önök mit látnak, a bizottság mit gondol mindenről. Felhívták a figyelmet arra, hogy több elem gyártó üzemre van szükség, nem igazán tiszta technológiáról van szó, illetve jelentős mértékben függünk bizonyos nyersanyagoktól, amelyek politikailag instabil országrészekből érkeznek, például a kobolt Kongóból, ezzel mit kezdünk? A fosszilis üzemanyagok kapcsán a golfből menti államoktól függünk. A professzor úr, az is van egy kérdésem. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a nyitott design, illetve hát az ön elképzelései. A biztonsági privilégium kapcsán, hogy is nevezte ezt? A privilégiumok szétválasztását említette, köszönöm. Ön mit lát, az autógyártás milyen irányba mozdul? a az irányba mozdul el, amelyet ön javasolt, a nyílt design felé, az ilyen típusú kiberbiztonság felé el. Igen, vannak nagy cégek, Tudjuk azt, hogy a biztonsági menedzserek valahol egy nagy épület tetején ülnek zárt ajtók mögött. Az autógyártók megfelelő irányba tartanak el. Vagy inkább egy zárt típusú biztonsági rendszer kialakításán fáradoznak el, amely nem nyitott az összes fejlesztő, illetve érintett irányába. Ez lenne a kérdésem. Köszönöm. Több uh, kérdés hangzik majd el, és akkor utána um, válasz a professzor úr, Kaputó úr. Grazie. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy nagyon-nagyon érdekes vita. Én is nagyra értékeltem ezt az expozét, illetve ezt a két expozét. Az autóipar valóban nagyon nagy változáson. És nagyon fontos az, hogy odafigyeljük a közegészségügyre, a környezetre, odafigyeljünk arra, hogy versenyképesek maradjunk egy nagyon éles világversenyben. A Gear 2030 szerintem nagyon jó alap egyfajta új kezdetnek, és erre oda kell figyelni az iparnak, illetve a kormányoknak is. Továbbra is be kell fektetnünk majd az elektromos vagy az intelligens autókba, és a 2030-as agendának a célkütőzéseit csak így tudjuk elérni az 5G hálózat kiépítése ennek eh, egyik a feltétele. És mint említettem, az 5G eh, nélkül eh, ezeket a célkütőzéseket nem lehet elérni, ez egy szükséges feltétel. Az összekapcsolt autók piaca csak ezzel lehet teljes. Egyébként 2015-től kezdve már elkezdett nőni ez a típusú piac. Azt gondolom, hogy a közlekedésnek ezen belül az autóiparnak nagyon nagy szerepe van abban, hogy javuljon a levegő minősége Európában, ez főleg a város központokra igaz. Kérdezem, hogy az Európai Bizottságnak milyen stratégiai opciói vannak erre vonatkozóan, tehát hogyan lehet a digitális átalakulással a biztonság, illetve környezeti problémákat is megoldani. Professzor úr, egyetért azzal, hogy ilyen szorosan kapcsolódik az 5G hálózat kiépítése az összekapcsolt autók használatához? Elnök, köszönöm. Köszönöm, Kaputó úr. Kramer úr, ön is szeretne kérdést feltenni? Parancsoljon. Ja, vielen Köszönöm szépen az előadásokat is. Természetesen sok kérdésem van, de csak néhányra fogok koncentrálni. Először is a e, kár 21 és a Gír 2030 kapcsán még a tapasztalatok? El tudja mondani, hogy önök mely pontokon tudták befolyásolni az autóipart, hogy bizonyos hibákat kerüljenek el, vagy bizonyos dolgokat mégis megtegyenek? Másodszorban már az előbb is említettem, Németországban a dízel szubvenciót azzal indokolják, hogy ezek a járművek kevesebb üzemanyagot fogyasztanak, ezért környezetbarátabb. De miután magas volt a szubvenció, egyre nagyobbak lettek az autók, egyre nehezebbek, és negatívá vált a mérleg. Tehát a dízel szubvencióval gyakorlatilag a cél ellen kezőjét értük el. Jelenleg sokkal magasabb a dízel járművek kibocsátása, mint eh, korábban. Azután itt van a Kárselén kezdeményezés, ez jó irányban mutat, a jogosítvány a fiatalok számára már nem is annyira fontos, 17-18 éves koromig tartó éven volt a leghosszabb évben, ennyi időre volt szükség, hogy megszerezzem a jogosítványt, de ez most már fiataloknak nem probléma, fontosabb az iPhone, nem akarnak se jogosítványt, se autót. És hogyha ez így van, az autóiparnak látni kell, hogy csökkenni fog az autók száma. Ez a városokban is nagyon fontos. De hogyan kezeljük ezt, hogyha a munkahelyekre gondolunk? az összekapcsolás is szerepet játszik, tehát nem tud megélni az autógyártásból az autóipar, viszont a villamos, a vonat reneszánszát fogja élni. Az autóipar ezt nem látja, hogy át kellene állniuk, hogy ne kövessék, ne ismételjék meg a villamosenergia koncernek hibáját, akik most csődben vannak, mert nem figyeltek oda a megújuló energiákra. Azután az Európai Parlament szerepe. Én úgy tudom, hogy csak az ITRE titkárát vonták be a munkába, az MV vagy a TRAN bizottságot egyáltalán nem. Miért van ez így? Miért nem vonják be az EP képviselőket? Így nem tudunk befolyással vagy hatást gyakorolni és hogyan kezelik a felmerülő problémákat, hiszen nem csak a fogyasztást kell néznünk, hanem az egész láncot. És végül Schuh professzort említeném, kitűnő professzor Aachenből, aki kifejlesztett egy kis autót, ugyanolyan költségű volt, mint kis mm, elektromos, más kis elektromos autók. De egy autógyár sem akarta ezt az autót gyártani, E, és saját maga megcsinálta az autót, és használja is. Ez a gyakorlat, ez a technológia már több éves, és nem alkalmazzák. Az önök csoportjai milyen befolyással tudnak élni, hiszen így ezzel nem csak üzleteket lehetne kötni, munkahelyeket is lehet biztosítani, ez hasznos lenne a jövő szempontjából. Végül itt a dízel botrány. Önök mikor eh, értesültek a csalásokról, a hazugságokról, és eh, csináltak valamit eh, azzal kapcsolatban, ahogyan az autóipar reagált? És hogyha semmit nem tudtak tenni, hát akkor miért annyira fontos egyáltalán az önök munkája? Köszönöm, Kramer úr. Klun asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a hozzászólásokat. A GIRK 2030 jelentés nagyon fontos. Megnézzük az egész ágazatot, a folyamatokat. Tudom, tisztában vagyunk azzal, hogy egyre kevesebben használnak autót az előrejelzések szerint. A városokban élő embereknek kevesebb autóra van szükségük, ezért csökken majd a gépjárművek száma az autókban. Ez is nagyon fontos, és ez a legérdekesebb téma talán ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban. A városokban tehát valóban a mobilitás áthelyeződik a tömegközlekedésre, az emberek kiszállnak az autókból, és ez ugye az egész autóipar felett ott van ez a borús, ez a fekete felhő, jön a carsharing, az autókat megosztják, többen használják, nem csak saját célra használnak autót, hanem csak átállnak az alkalmi autó használatra, és ugyanúgy hozzá lehet férni majd ilyen célra autókhoz, mint jelenleg a, a city bike-os biciklikhez. Tehát megváltozik a nyersanyagok iránti kereslet, az akukhoz ugye kabalt kell nagy mennyiségben részre is nagyobb mennyiségben lesz szükség az elektromos autókhoz. Ezeket is figyelembe kell már venni. És ezektől a nyersanyagoktól függőek vagyunk, ezért ezeket a szempontokat mindenképpen nagyon figyelembe kell vennünk. Your contribution has been uh, most interesting. Köszönöm szépen ezt, ezeket a nagyon érdekes hozzászólásokat. Azt hiszem, ez a megközelítés nagyon is világossá teszi, hogy eh, hogyan eh, tudjuk eh, az alkalmazott technológiák kapcsán a megfelelő prioritásokat kiválasztani, és hogyha mm, itt kellően tudunk differenciálni, meg tudjuk mondani, hogy mi a fontos, mi a kevésbé fontos, akkor jobban, eh, hatékonyabban tudunk előre lépni. Ugye eh, senki nem akarja azt, hogy ha valahol messzi helyen lakik, akkor azért ne legyen közlekedési eszköz magas szinten folyó gondolkodás iránymutatásokat adhat számunkra is, hogy milyen irányba haladjunk. pour ces questions. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Engedjék meg, hogy elnökként én is föltegyek néhány kérdést. Elnézést kérek, de én nem tudom, nem értem. Egyszerűen nem fogom fel, hogy mi az a GIL 2030. Azt mondták itt nekem, hogy ez egy magas szintű munkacsoport, ki mindenkivel együttműködik. De mi a cél? Tanácsadó testületről van szó? Döntéshozó testületről? Vagy véleményt fogalmaznak meg a bizottság számára? Mi a feladatuk? Elnézést, ezt komolyan gondolom ezt a kérdést. Én azért hívtam meg önöket, mert tudtam a létezésükről, de itt nincsen közvetlen kapcsolat közöttük, pedig mi vagyunk a törvényhozók. Úgyhogy ez itt gondot jelentett számomra. Nekem most az a feladatom, hogy próbáljam meg felderíteni, hogy önök valójában mit tesznek itt az európai intézményeken belül, de tényleg nem tudom, hogy lehet, hogy tanácsadó testületről van szó. De hát előbb-utóbb döntéseket hoznak. Hogy van ez? Ez lenne tehát az első kérdésem. Második kérdés, a kollégák is beszéltek erről. Elég valószínű, hogy egyre csökken majd a gépkocsik száma a következő években. Ez nagyon valószínű, hogy így lesz. Kérdezem, hogy ennek a gazdasági következményei tanulmányozták ki. Tehát mi lesz annak a következménye, közvetve, illetve közvetlenül, hogy csökken az autók száma, nyilván foglalkoztatási kérdéseket is felvet, jelenleg 12, 12 millió ember dolgozik a gépjárműiparban, úgyhogy ez valószínűleg hatással lesz majd elég sok dologra. Hogy fogjuk azt elérni, hogy ezek az emberek, akik általában nem értenek az algoritmusokhoz, az átalakításokhoz, stb. Ezek az emberek hogyan fognak új munkahelyet találni a digitális piacon? Harmadik kérdés. Massé úr. Ön elég világosan elmondta azt, hogy alapvető fontosságú az adatokhoz való hozzáférés. Ez a holnap üzemanyaga, az adatokhoz való hozzáférés. Azt is hangsúlyozta, hogy nem csak a kiberbiztonsági szakértőknek kell ezekhez hozzáférnie. Kérdezem, hogy a GIR 2030 ezzel foglalkozik-e? ön szerint, önök szerint nem lehet-e veszélyes a, holnap, a holnap autó építőinek pozíciója? Hiszen a jövőben lehet, hogy majd meg, meg akarják tartani az autóipari cégek az adó, adataikat, de hát akkor, akkor hogy fognak azon innovátorok hozzáférni ezekhez az adatokhoz? az adatokhoz való hozzáférés hogyan teheti lehetővé mindenki számára azt, hogy ne legyen titok az adat. Tehát nem szabad, hogy bárki is kisajátítsa az adatokat. Foglalkozott ezzel a GIR 2030? Ez lenne a harmadik kérdésem. Negyedik kérdés. Massé úr, önnek szól. az autonóm gépjárművek fejlődnek, mindenki beszél erről, nem tudom hány vállalat foglalkozik ezzel. Interneten is lehet erről olvasni. Nos, mindenki foglalkozik ezzel, ki hány milliárdot fordít erre, vagy fektet be ebbe. De két héttel ezelőtt láttuk azt is, hogy vannak különböző tesztek, például az Uber által, és ennek tragikus következményei voltak. Ön szerint miért történt ez? Technikai szempontból mi volt a gond? Hiszen lehetne azt gondolni, hogy a jövőbeni autonóm gépjárművek még veszélyesebbek lesznek, mint a mai hagyományos gépjárművek. És hogyha ez így van, akkor hogyan lehet ezt a problémát megoldani? Utolsó kérdésem a Gear 2030 tagjainak. Vitáik során gondolkodnak-e a képen? Mire gondolok? Közbiztonság. Értve, közúti biztonság. milyen előrejelzéseik vannak azzal kapcsolatban, hogy hány sofőr, gépjárművezető nélküli autó lesz majd, illetve a közúti biztonságra milyen vonatkozásai lesznek majd ennek. És szerintem ezt mindenképpen tanulmányozni kell, mert ha jól tudom, az Egyesült Államokban vannak különböző skáláig, hogyha valaki az ötös szinten van mondjuk, akkor teljesen autonóm az autó. Európában van hasonló skála? Ha igen, akkor hol, hogy állunk? Elértük-e már ezt az ötös szintet? Illetve milyen beruházásaink vannak erre vonatkozóan? Azt hiszem, hogy az Egyesült Államokban ez is látható, hogy az autonóm autók teljesen átalakítják a városok képét, az egész városfejlesztést, az egész mobilitási infrastruktúrát és nagyon fontos, hogy legyenek adatközpontjai ezeknek az autonóm autóknak, hiszen ez az energiájuk, ami alapján ők működnek. Ez hogy fog kinézni? Hiszen ez nagyon nagy energiaigényű lesz majd. Például egy autonóm gépkocsi, egy automata gépkocsi, ahhoz, hogy egy pocsolyát észleljem, ehhez 30 millió, nem elnézés, elnézés, 320 millió adatra van szüksége egy másodpercen belül, tehát azon felhasználása, ahhoz, hogy egy pocsolját felismerjen ez az automata autó. Elnézést, nem tudom, hogy pontosan hány millióról van, mégiscsak szó hány millió adatról, sokkal nulla benne, az biztos. Erre is gondolnunk kell, tehát, hogy hol, hol lesznek ezek az adatközpontok, akkor is megváltozik egy város, hogyha ha tiszták lesznek ezek az autók, de figyeljünk oda arra, hogy a mobilitásra ez milyen hatással jár. Nagyon sok kérdést adtak, nagyon sok kérdést tettünk fel, mindenki megkapja majd a szót. Ki kezdi a válaszadást? Parancsoljon! Köszönöm szépen, hogy a keretet vázoljuk mindjárt fel. Mit is jelent a 2030-as év? Ez ugyanaz a magas szintű csoport, amelyből már több is létezik, több év óta, és ez amiatt van így, hogy általában azért akkor hoznak döntés, miért még velünk konzultáltak volna. A 2030-as célokat illeti, cél az volt, hogy a különböző érdeket és a tagországi képviselőket összehozzuk. Itt kiinduló pontnál ellentmondásos a tagországoknál fontos őket egy leültetni, azért, hogy a globális víziót lehessen kialakítani, illetve a főbb intézkedéseket felvázolni. Ez nem jogalkotási folyamat, hanem egy e, gondolkodási lépés hogy a bizottságot segítsük ebben a folyamatban, mielőtt kialakítják a rendeletet. Az elmúlt év októberében fejezte be munkáját ez a csoport. Ami Deli úr kérdését illeti, Egyetértek önnel, mindig vannak kihívások, ami a szabályokat illeti, és együtt kell dolgoznunk, meg kell néznünk azt, hogy ezek a szabályok megfelelőek-e, avagy ki kell -e őket igazítani, módosítani kell -e őket. Nagyon gyakran ott van a keret. A kérdés az, hogy az automatív vagy mobilitási területen valami újra is szükség van-e, de ezt eh, összefüggésben kell vizsgálni. Ami az elemeket életi. Mi támogattuk az európai gyártást, nem ipari mértékben, amely jelentős volna más eh, ágakhoz képest, Ami az elemkezdeményezést illeti, mit próbálunk itt tenni, igyekszünk, igyekezzük erősíteni az európai termékenységi kapacitást, a második generációs elemeket, ez nem az alapvető cél, illetve a harmadik generációs elemek kérdése. Fontos megnézni a második generációs elemeket, hiszen a semmivel nem lehet azonnal a harmadik generációs elemekre térni. Tehát itt nem pusztán kutatás kérdéséről van szó, hanem arról, hogy ezt eddig még nem sikerült széles körben elterjeszteni, illetve más litium technológiákhoz képest elterjeszteni, ami az 5G hálózatot illeti. A DJ Connect-ben dolgozó kollégának adom majd át a szót. Hogyan akarunk hatást gyakorolni az autógyártásra? a 2030-as évre nézve. Azt gondolom, hogy szerényeknek kell lennünk, hiszen a tények befolyásolják az automotív ipart, a digitalizáció nem fog eltűnni, ha tetszik, ha nem, ezen a téren sem és más területeken sem és nagyon fontos az ásványkibocsátású járművek terjesztése, vannak éghajlati céljaink az elkövetkezendő évekre nézve is, tehát ez a környezet meg fog maradni. Ez az alapkiinduló pont. A 2013-as év előterében, én 30-as év előterében megnézzük azt, hogy milyen kompromisszum lehetséges, konszenzus, és azt gondolom, hogy eh, ezt eh, megpróbáltuk, ezt értük el. Nincsen semmi toxikus az automotív iparra nézve. Hát eh, nem gondolom azt, hogy ez ne lenne működőképes, ami a több dimenziós carsharing kezdeményezést illeti. Először is, amikor azt mondjuk, hogy a, az autók száma csökkenni fog, akkor hát ez lehetséges, viszont nem szabad kizárnunk azt a tény sem, hogy a globális igény a járművekre jelentős mértékben növekedőben van. Az EU nem az egyetlen eh, lehetséges eh, piac a világon, még akkor is, hogyha az utakon eh, közlekedő járművek száma csökkenni fog. Hát létezik egy mobilitási stratégia, és erre ki fogunk majd térni, és mindez figyelembe veszi a városi dimenziót is. parlament nem akart ennek a csoportnak a tagja lenni. Nem ismerem az összes részletet, de ez az egyik lehetséges ok. Ami a dízel botrányt illeti, Itt nem arról van szó, hogy itt konszenzus alapján tárgyaljuk ezeket, hiszen különböző érintett felek vannak, a bizottság nagyon aktív, Most fogjuk elfogadni a negyediket, a, szabályozó keretet módosítottuk, az összes típusú jármű, a széndiokszid kibocsátását rögzítettük, és a bizottság tegnap fogadta el a fogyasztókra vonatkozó úgy dílt, megerősít a fogyasztók jogain, és a parlament is vizsgálni fogja mindezt. Figyelemmel követjük a kampányokat. Sokat teszünk, de nem feltétlenül uh, itt a keretben. Nagyon fontos tiszteletben tartani a törvényt és a megállapodásokat. Ami a szociális hatásait illeti ezeknek a fejleményeknek, Tehát nem fogom megismételni azt, amit már korábban elmondtam. A Közös Kutatóközpont egy tanulmányt készít, és eh, ezt sikerül majd időben, a eh, következő hónapban úgy tűnik eh, befejezni, jövő évben a Kutatási Főigazgatóság jelentős tanulmányt fog indítani a digitalizáció következményeiről Tehát a projektek, amelyeket leírtam, itt nem ignoráljuk ezt a dimenziót, hiszen ez fontos. Ami az útbiztonságot illeti, közúti biztonságot, Tisztában vagyunk a problémával, mondok egy példát. Elkészítettük a harmadik mobilitási csomagot, az általános biztonsági rendelet módosítására javaslatot fogunk majd tenni, és már most is van három konkrét intézkedés, amit tervezünk, ezek nincsenek benne a jelenlegi szabályozó keretben. Az intelligens sebességadaptáció, az EBS, ezek mind olyan témák, amelyek az első konkrét lépéseket jelentik a konnektivitás szempontjából. Ami az adatközpontokat illeti, itt ökodizájn intézkedés elfogadásán dolgozunk. Elfelejtettem megint a nyersanyagok kérdését. Említettem azt, hogy teljes értékláncot figyelembe vettük, beleértve a nyersanyagokat, forrásokat, de a újrafelhasználást is. Ez egy növekedőben lévő piac, de vannak más jelentéges források is, amiket tanulmányozunk, hogyha a kobaltot tartalmazó mobiltelefonokat vesszük, ez jelentős mértékben hozzájárulhat illetve ha megnézzük a Finnországban, Szlovákiában található kobaltot, ez nem annyira ismert tény. És mindez segítette a kobaltbányánk újra megnyitását, hogyha ezen az úton indulunk, például állandó mágnusokra van szüksége a szélmalmoknak, és ez csak Kínából beszerezhető, nagyon fontos az ellátás, biztonságosan a garantálna. Ez nem azt jelenti, hogy az összes forrás EU-s forrás kell, hogy legyen, de fontos, hogy az ellátás diversifikált módon alakuljon. DG Move-val folytatjuk, majd a DG connect um, The first one... Én három, dereg, három dologról szeretnék beszélni, az egyik a, a közlekedési rendszerre kifejtett hatást. What I want to refer to is... Uh, nos, nagyon komoly munkát végeztünk és végzünk. Néhány hónap áll rendelkezésünkre. Október-novemberben kezdtünk, az ITR bizottságban, az Intelligens Közlekedési Rendszer bizottságban. Látjuk, látjuk hogy az ipar mivel készül, mihet tehetnek a különböző hatóságok erre reagálván. Nem feltétlenül csak kereskedelmi értéket akarunk teremteni, hanem így a közérdekre is gondolni kell. a funkcionalitásokat, különböző funkciókat próbáltuk meg felmérni, és nem meglepő, hogy a tömegközlekedés vagy a kollektív közlekedés van az első helyen. Ha megnézzük a közlekedési fehér könyvet, ez egy elég régi darab már, de annak mi volt a mottója? A kollektív mobilitás nem opció. Nem arról van szó, hogy több vagy kevesebb lesz az autó. Hogyha bármilyen polgármesterrel beszélünk, mindig ő is azt fog, ő, bárkivel is beszélünk, azt fogja mondani, hogy az alternatív üzemanyagú autó is autó, vagy az elektromos autó is autó. nagyon jó tervezése van szükség, és vannak kihívások, amiket már, már ismerünk, de föl kell készíteni a városokat arra, hogy gondolkodjanak el azon, hogy hogyan fognak tervezni majd a jövőben, hogyha megjelenik az új, vagy megjelennek az új technológiák. Jelenleg ellenőrizzük az iparral, vagy újra átmenjünk azon az iparral, amit már elértünk a különböző illetékes hatóságoknál. A kifutásról is beszélnünk kell, mennyi időre van szükség, és jó lenne, hogyha az ipar is proaktív lenne, tehát kicsit többet tennének, mint amennyit egy, maguktól tennének. Aztán biztonság, közúti biztonság, kiegészíteném azt, amit a kolléga mondott a DigiGrow-tól. Itt is még nagyon nagy munka vár ránk. Nem csak jogalkotási szempontból, hanem nézzük a felhasználást. Hogy működik mindez az utakon? Hogyan oktatjuk az embereket? Ez nem azt jelenti, hogy mindig mindent szabályozni kell, csak el kell gondolkozni bizonyos dolgokon. És mi a helyzet a sérülékeny közúthasználókkal? Például az, együtt, az intelligens az együttműködő intelligens közlekedési rendszereken már foglalkoztak, ezt ne felejtjük el, Szerintem az automata gépjárművek sokkal biztonságosabbak lesznek, nem csak a radarjuk miatt, nem csak az adattömeg miatt, hanem azért is, mert jobban látják majd, hogy mi folyik, nem csak közvetlenül a közelükben. Még egy utolsó dolgot hadd mondjak. Adatok. Tudják, hogy az ITS irányelve nagyon sokat foglalkoztunk, és az adatokhoz való hozzáférés számunkra nagyon fontos. Jó lenne, ha nem csak a közférából kerülne el a magánszférába az adat, hanem most már a ellentétes útvonalat is aktiválni kéne. Nem csak reagálni kell tudni egyes eseményekre, hanem jó lenne, hogyha előre meg tudnánk tervezni bizonyos dolgokat. Köszönöm szépen. Mais, madame euh, de... Depré asszony, nem értettem pontosan, mit mondott az adatokkal kapcsolatban. Az adatokhoz való hozzáférésről egy szó sincs a jelentésben. Én föltetem az imént egy eh, valós kérdés. Ma a munkacsoportban amikor beszélnek a különböző autógyártókkal, felvetik-e az adatok kérdését, az adatokhoz való hozzáférés kérdését? Van erre vonatkozó bármilyen jel, foglalkoztatja -e nőket? Van-e olyan érdek, ami fontosabb, mint egy másik? Igen. Hadd mondjam el azt, hogy nagyon sok igény érvényesül ma az ITS irányelv miatt. A közúti biztonságnak több eleme van, nagyon sok mindent elválunk az autóipari gyártóktól, tehát bizonyos adatokat kötelezően el kell jutatniuk. A közlekedési miniszterek létrehoztak különböző adatközlési pontokat, és az a lényeg, hogyha azonos adatokat különböző autógyártóktól meg lehet kapni, például, hogy az autópályán valaki nem megfelelő irányba halad, akkor ezt a, ezeket az adatokat meg lehessen kapni, nem csak azon autók számára, akiket nem csak azon autókban, amiket egy konkrét gyártó gyártott, hanem az összes érintett autó számára ezeket elérhetővé kell tenni. Most pedig a Digi Gross kollégámnak adnám át a szót, hogyha lehet adatokhoz a hozzáférés témájába. És justement, vous allez nous dire... Igen, köszönjük. Nem tudom, hogy önök mit gondolnak erről a kérdésről, parancsoljon. Csak egy megjegyzést tennék, ez, illetve egy általános és egy konkrét megjegyzést is. És kérném Messi professzort, hogy az energetikai bizottság el is vigyel a prezentációját az intelligens mérésekről, azután az elektronikus mezőgazdaság mellett az intelligens városok, adatok, kiberbiztonság a városokban téma is nagyon fontos. A GIR 2030-ban is lefolytattuk ezeket a vitákat, hamar felismertük, hogy itt horizontálisan kell együttműködni, adatok, kiberbiztonság, mesterséges intelligencia, ezeket említettük, de más ilyen transzverzális kérdéseket nem említettünk meg. Persze a bizottságon belüli ügyeket sem említettünk meg, de vannak más érintettek a távközlésben dolgozók, akik szélesít, akikre kiterjesztettük a kommunikációt. Tehát az igaz, hogy az az igazság, hogy még az adatmodellekben nem egyeztek meg az emberek, az érintettek, ezért folytatni kell a párbeszédet. Tehát ami általános és konkrét egyszerre, ezt látni kell, hogy még nem vagyunk a folyamat végén, Bármit is javasol majd a Juncker eh, kollégium, az idő kell, hogy azt majd megemészszük. És a teljes képbe hozzátartozik a szeptemberi eh, kiberjavaslatunk is, eh, valamint az áprilisi javaslatok, a mobilitási csomagnak is vannak ilyen elemei. Most ezek alapján folytatjuk majd a e, párbeszédet. E, az 5G egy e, jó példa, ugye a bizottságnak szabályozási hatásköre van, azután van költségvetési hatáskörünk, amiről Claire beszélt, van komoly kutatási program, és annak van egy része, ami az 5G-vel foglalkozik, 50 milliót, már pontosan a mobilitási szektor kap, tehát van interakció az általános, illetve a konkrét szektor között. Claire is folytatja a tárgyalásokat, mi is vannak tagállamok által működtetett csoportok, amelyek határon átnyúló teszteket végeznek. Mi is ezt még próbáljuk megtenni, a, nem csak a GIR 2030, hanem az STS stakeholder platformja keretében is. De van, ami még sok minden csak elméleti stádiumban van, és ezért hangsúlyozzuk ki azt, hogy elfelejtettem, hogy ez pontosan hogy hívják, de mondjuk digitális határon átnyúló koridorokra van szükség. Tehát határon átnyúlóan. Erről szól az Európai Unió. Így kell végezni a teszteléseket. És hogyha megvannak a, az adatok, a biztonsági modellek hogyan működnek, ezeket a kérdéseket majd valós idei helyzetben leteszteljük a tagállamokkal. Ez a munkát közösen a bizottságnál végezzük. Európa nagyon jó abban, hogy össze tud hozni különböző szereplőket, és az autógyártók, illetve a távközlési szektor között így létrejöhet a párbeszéd. Ez egy nagyon komoly egyeztetések folynak. Az ipart a tagállamokkal együtt különböző szinten is kommunikálunk az ágazatokkal de van, ahol még széttöredezettek ezek a, az erőfeszítések, ezért a szükség kollektív közös fellépésre. Hát a közelmúltban az ITS-ről egy saját kezdeményezési jelentés itt a parlamentben, tehát valóban nagyon fontosnak tartjuk a közös fellépést. Itt vannak ágazat átnyúló, illetve ágazat specifikus területek is van egy újdonság, hogy lehet, hogy öt év múlva már nem kell meghívni eh, kiber szakértőt. Azt szeretném kihangsúlyozni, hogy a bizottság, a tanács és a parlament eh, együtt azzal az egyedülálló kihívással áll szemben, hogy mindent össze kell kapcsolni. Ez papíron jól hangzik, de a gyakorlatban annál nehezebb megvalósítani. Messzi úr, öné a szó, hogyha kíván válaszolni a felvetésekre, parancsoljam. Köszönöm, sok mindent egyetértek abban, ami elhangzott. Szeretném kihangsúlyozni, hogy az elvégzett munka egy része kritikus fontosságú a tovább lépés szempontjából, hiszen újra és újra felmerülnek ugyanazok a kérdések. Most az ön kérdésére visszatérve, hogy jó úton járunk el, E, vagy nem különböző kis szigeteket hozunk létre különült adatokból. Ez egy e, különleges e, feladat, amit ez a G2030 csoport betölthet. És az egyik kérdés, igen, az, hogy tényleg jó, hogy jó úton járunk el. Azt hiszem, hogy ezek a, ezeknek a csoportoknak a munkája segít majd abban, hogy eldöntsük, hogy ez így van-e. És itt nem csak a gépjárművekről van szó, itt ugye az intelligens közösségekben már szóban intelligens hálózatokról kommunikálnak a járművek a telefonokkal, tehát nem tudjuk, hogy ez az energetikai szektor része, vagy a mobilitási, vagy a távközési ágazat része-e és ezért is nagyon fontos, hogy legyen egy működőképes standard, ami az összes ágazatban működik, ami nem izolált. Itt van akik a elszigetelődés irányába mennek, azt mondják, hogy megvan az én megközelítésem, az én eszközöm, ezen az interneten a TPC, IP standardek futnak, ugye vannak nemzetközi szabványügyi testületek, kidolgozzák a közös szabványokat, különböző cégek azért még mindig egymással versenyben vannak, de a nyitottak élik túl ezt a versenyt. Ezért a startupokat is be kell vonni, a startup közösséget, a TCP-IP nemzetközi standardok alapján jobb eljárni, mint a más hozzáférési protokollokat vennénk alapul. Tehát kell támogatni az innovációt, ez kulcsfontosságú. A kérdés az, hogy mi itt a nagy technológiai kihívás, mennyire fontosak az adatok. Az elnök azt mondja, teljesen igaza van, itt vannak ezek a számítások, de gyakran azt látjuk, hogy a biztonsági bemutatók során ugye valaki végül is ellenőrzi a gépjárművet. De mi lesz ezekkel az adatokkal? Hogyan tudjuk kézbe tartani a gépjárműveket, hogyha van valami gubanc, valami, valami hiba van, hogyha nem ismer fel valamit az önvezető autó, nem ismeri fel, hogy ott van egy gyalogos. Ezeket a e, célokat akár az autonóm, az önvezető gépjármű, autó, vagy más e, közlekedési módozatokról is van szó, közös erőfeszítéssel lehet megoldani. Nem biztos, hogy hogy lesz saját autóm, hogyha lesz, kialakul ez a hálázat, és elhozzák hozzám az autót. De hogyha az adatokban nem bízom, akkor ezek a modellek széthullanak, nem működnek. Tehát potenciálisan ugye azt mondhatom, hogy jó irányba megyünk. Most van az ideje annak, hogy az újonnan érkező vállalatokat és segítsük abban, hogy sikeresek lehessenek, hogy a startupok is beszállhassanak a versenybe. És amit ezek a témák csinálnak, ez, ez kritikus fontosságú. Azt hiszem, hogy fantasztikus munkát végeztek eddig, és eh, nagyon jó ezt látni. Biztosítani kell, hogy biztonságosak maradjanak az adatok továbbra is, foglalkozunk az adatok biztonságának a kérdésével. Az 5G az jön, biztos, de emellett az 5G hálózatok mellett még nagyon sok módja van, ahogy az a, a gépjárművek jelenleg is kommunikálnak, ugye wifi hotspotokon, ahol van internet, rá tudnak menni az internetre, azután van a Bluetooth-on, Bluetooth-on keresztüli kommunikáció a gépjármű és gépjármű között. Tehát az 5G az nagyon fontos, de ha azt mondanánk, hogy az 5G az egyetlen kommunikációs lehetőség, szükség az autók számára, akkor itt eh, kihagyunk több eh, lehetőséget. Remélem, hogy eh, sikerült a kérdésekre válaszolnom, lehet, hogy valamit kihagytam, akkor kérem, hogy erre térjenek vissza. Azt hiszem, hogyha sikerül megtenni, és éppen ezért ennyire fontos, amit ezek a témák csinálnak. És még egy dolog, ez nem fog magától megvalósulni. Nem várhatjuk el, hogy egy, egy, egy, egyetlen egy vállalat, még akkor is, hogyha az egy nagy nemzetközi, a Fortune 1000 listáján szereplő hat nagyvállalat, ők se tudnak egyedül semmit tenni. Szükség van iránymutatásra, vagy ezt kötelezővé is lehet tenni több mindent a vállalatok számára. Mert ha csak egy vagy két nagy gyártóra hagyatkozunk, vagy az ipar egy-két szegmensére, és azt mondjuk, hogy hát, vagy azok azt mondják, hogy majd megcsináljuk magunk, akkor nagy-nagy lehetőségeket eh, hagyunk eh, ki. Ezek voltak a legfontosabb megjegyzéseim. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a Grow és a Connect Digiknek a jelenlétet. Megtaposolhatjuk őket, köszönjük szépen a kérdéseket, és követni fogjuk az önök munkáját. Nem tudom, hogy ezt a munkacsoportot integrálni tudom de szoros figyelemmel fogom követni, hogy mit, milyen munkát végeznek. Itt egy európai lehetőségről van szó, mint ahogy ön elmondta, Macé úr, szűkös az időnk, meg vannak számolva perceink, hogyha nincsen felvetés az egyebek alatt, akkor április 25-én 9 órakor találkozunk. Nem hétfőről van szó, nem hétfőn kilenckor, hanem szerdán kilenckor találkozunk. föl. Thank you.